colleagues. Kedves kollégák! Javasolom, hogy folytassuk a következő napi rendi ponttal, ami a 17-estől a 19-ig eh, tartó három jelentés, a műszaki vizsgálat jármű, gépjárművek eh, műszaki vizsgálatára vonatkozóan, és itt a módosításokat is áttekinthetjük. A szakbizottság eh, március 30 eh, május 30-án fog szavazni. Tehát még egyszer május 30-a. Először is Kun úrral kezdjük a, az időszakos műszaki vizsgálatokról majd a közúti ellenőrzések, Szanoló asszony és a nyilvántartási dokumentumok lesz az utolsó ebben a csokorban, tehát Kuhn úr az időszakos műszaki vizsgálatok témájában fog szólni. Köszönöm, elnök úr. A módosítók határidője elhangzott, 315 módosító érkezett magához a szöveghez, 228 a cikkekhez, és plusz még 29 a mellékletekhez. Igyekszem itt most a legfontosabb pontokat kiemelni, ahol kompromisszumokra van esély. A hatály, a jogszabály jellege, hogy rendelet legyen-e, vagy irányelv. Egyes kollégák Komocácos, Higgins, Van Dalen és mások, Sanchez, Schmidt azt kérte, hogy a rendelet helyett, mint ahogy ezt a bizottság is én is javasoltam, inkább irányelvre törekedjünk, de abban egyetértünk, hogy műszaki minimum szabványokat kell meghatároznunk. A hatály is a kettes cikk egyes bekezdése szerint meghatározásra került, ebben egyet, egyetértetünk a pótkocsikra is kiterjedne, és vannak bizonyos módosítók, amelyek ennek kivételére irányulnak. A 150 kg esetében is még talán kompromisszumot tudunk elérni a 3,5 tonnás jármű kategóriák esetében azonban bonyolultabb a helyzet. A módosítók arra vonatkozóan, amelyek a hatályból kivennék ezeket a járműveket. Itt olyan tagállamokról van szó, amelyek a két kerekű járművek esetében nem alkalmaznak vizsgálatot. Franciaország, francia és holland kollégák javasolták ezt, és abban kell még megállapodnunk, hogy a kisebb járműveket, motor kerékpárokat kivegyük-e a hatály alól a nehezebb járművek, amelyek a közúti biztonsággal szorosabban összefüggnek, esetleg kompromisszum keretében elintézhető. A traktorok esetében itt mezőgazdasági munkagépekről van szó, 45 km per órás sebességű járművekről, 40 km per órás sebességű járművekről van szó, szóval itt talán nem lenne szükséges előírni a vizsgálatokat, hiszen a közúti forgalomban ezek nem vesznek részt, jó lehet a teher szállításnál szükségesek. Vacsáni és Benyen kollégák a 117-118-as módosítókat benyújtották ezzel kapcsolatban, és majd az árnyék jelentéstevőkkel ezt egyeztetjük. Ugyanez vonatkozik a további kivételekre, amit Ange kolléga javasolt, és ez is a hatályt érinti. A muzális értékű gépjárművek esetében kompromisszumot kívánunk elérni. Itt 20 módosítót nyújtottak be egy frakciótól. Három kritériumot fogunk majd meghatározni, és a tagállamok hatáskörébe utalnánk, hogy mit minősítenek régi vagy muzeális értékű gépjárműnek, a műszaki állapot, az optika és egyéb jellemzők tekintetében. A hármas cikkben a definíciók szerepelnek, miről is szól, mit jelent a műszaki vizsgálat, mit jelent a vizsgáló állomás vagy központ. Itt egy Senálova asszonynal egy csomagot fogunk majd kidolgozni, hogy minél következetesebb legyen ez a definíció. Ezt a csomagot igyekszünk tehát következetesen definiálni. Ami pedig a gyártói adatokat illeti a négyes cikkben, a legtöbb kolléga ezt támogatja, nagyon fontos nyilván, hogy a vizsgáló berendezések előállítói hozzáférhessenek a járműadatokhoz, illetve előírjuk, hogy milyen képesítéssel kell rendelkezenek a vizsgálatot végző szakemberek. Én azt javasolom, hogy a legkisebb közös többszörösre kéne törekedni, a 4-2-2-es időszakosságot illetően, tehát először négy évenként, majd két-két évente lenne kötelező a vizsgálat, ezt a legtöbb kolléga támogatta, ami pedig a tehergépjárművek és a az M1-es kategóriájú tehergépjárművek és az M1-es kis járművek esetében ezt össze lehetne vonni, mert a kis járművek esetében esetleg egy nagyobb megtett útról van szó, ami szükségessé teszi a gyakoribb műszaki vizsgálat előírását. A megtett kilométer vagy út tekintetében is hasonló a kritérium. A jelentésemből ezt kihagytam, a bizottság viszont javasolta, hogy az első engedélyezés követően négy év múlva, vagy 160 ezer kilométer megtett út után legyen kötelező az első vizsgálat. Gros, Bach, Turan, Tikau kollégák, Koch kolléga ezt szintén taglalta, foglalkozott ezzel a kérdéssel, nevezetesen, hogy a megtett kilométert is vegyük be kritériumként. Ezt majd még ellenőriznünk kell, de az alapvető probléma változatlanul az, hogy a kilométer kritérium esetében a tahográfokkal való manipuláció felmerülhet. a 12-es cikk területén a vizsgálattal kapcsolatosan a 272-es és 274-es módosítókat nyújtották be a kollégák többek között Koch kolléga, tehát csak meg tudom erősíteni, hogy a javításoknak meg kell felelni a megfelelő műszaki követelményeknek, és a ezt végző szakértőknek megfelelő képzettséggel kell rendelkeznek. Van Dalen, Brian Simpson és más kollégák a saját országuk tapasztalata alapján azt mondják, hogy a tanúsítás, a tanúsítványok kapcsán megfelelően érvényesül a függetlenség elve az országokban. Gros kolléga azt javasolta, a 10, ISO 1720-as alapján járjunk el, és elképzelhető, hogy itt megoldást tudunk találni a vizsgálatot végző vállalkozások, a javítás végző vállalkozások közötti jogi ö, szétválasztás, az unbundling megoldható lehet a gyakorlatban. Érdekes javaslatot kaptunk, egy pótlólagos javaslatot a bizottságtól, elektronikus platform létesítésére, ami az információkat illeti. Tehát a legfontosabb kritériumok, amelyek meghatározzák egy jármű élettartamát, megfelelően dokumentálhatók legyenek. Tehát a fő vizsgálatok, a nagyobb balesetek, a legfontosabb részegységek, alkatrészek vonatkozásában tehát egy ilyen elektronikus platformot lehetne létrehozni. A műszaki mellékletek, összesen három ilyen van, ezekkel kapcsolatosan is fontos módosítók érkeztek Szerácsáni kollégától például, aki egy új pozíciót nyert el Olaszországban, remélem, hogy ez nem akadályoz meg, hogy együtt működjön velünk. Tehát itt a profil mélységet is meg kell vizsgálni. Liberácki kolléga pedig a világítás vezérlésével és vizsgálatával kapcsolatosan nyújtott be javaslatot a kerekekre vonatkozó előírásokra, az autopilottal kapcsolatosan, Ami a környezetvédelmet illeti, a CO2 vagy az NOx és egyéb káros anyag kibocsátást illeti, fontosnak tartjuk, hogy egy járműbe szerelt diagnosztikai készüléket is alkalmazzunk, amivel az ilyen diagnózist el lehet végezni a vizsgáló állomásokon. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a módosító indítványok kiválóak, és várom a további együttműködést. Second. Köszönjük. Most következik a második rész, ami a műszaki útmenti ellenőrzés. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a megjegyzésekért. Nagyon konstruktívak voltak ezek az észrevételek, és javították a javaslatot. Vannak olyanok, akikkel nem tudok egyetérteni, ezekre reagálnék most és elmondanám, hogy melyek azok a fő területek, amelyekben módosítók érkeztek, összesen 173 módosítás történt. Ami a javaslat jogi formáját illeti, egyes kollégek inkább irányelv, nem pedig rendeletet szeretnének. Ez a 32-es, kevek szólítva Zasszade úr által benyújtott módosítókat érintik. A tagállamokra kellene bízni azt, hogy hogyan valósítják meg ezeket a rendelkezéseket, és ez túlságosan nagy szabadságot hagy. Mivel itt egy javaslatcsomagról van szó, ezt a kérdést még meg fogom vitatni a kollégáimmal. Szerintem a legfontosabb az, hogy lépésekként vezessük be ezt a kockázatkezelési eljárást. Egyes kollégák szeretnék ezt a rendszert megszüntetni, A 37-es, 44-es, 89 es 92-es módosító ebbe az irányba mutat. Ez a javaslat egyik legfontosabb hozzáadott értékét jelenti, és ezt e teszi lehetővé a vállalkozásoknak, hogy a flottájukat megfelelő műszaki állapotban tartsák. A néppárti árnyékelőadó ehelyett egy alternatív ellenőrzési rendszert javasolt. A 77, 78, 79, 80-as módosítók szóltak erről. Én ezt ugyanakkor nem támogatom. Ugyanis szerintem az útmenti ellenőrzéseknek megvan a helyük ebben az átfogó ellenőrzési rendszerben. Rike kolléga és Natalie Grispek azt javasolta, hogy önkéntes rendszert vezessünk be. A 146-os, 147-es módosító tartalmazza ezt, de sajnos ezzel sem tudok egyetérteni, mert ez megnyitná az utat a tagállamok közötti még nagyobb különbségek előtt. Vannak más módosítók, például Wolfgang Kuhl vagy Jensen kollégák módosítói, a 93-as és a 148-as módosítók ezek. Ebben az szerepel, hogy először harmonizálni kellene az időszakos teszteket, és utána kellene bevezetni ezt a másik fajta ellenőrzési rendszert. Ezt öt éves távlatban vezetné be. Azt gondolom, itt még tárgyalhatunk erről. A második terület, amit a módosítók érintenek, az, hogy hogyan kell biztosítani a szállítmányokat. Szerintem ez az egyik legfontosabb témakör. Az ALDE részéről 43-as módosító érkezett, de sajnos ezt sem tudom támogatni, ugyanis ő nem kötelező iránymutatások fenntartását javasolja. Szerintem meg kell beszélnünk az ellenőrzések teljes harmonizációját a szállítmányok biztosításával kapcsolatban. És azt, hogy hogyan ellenőrzik a súlyt az európai szabványok szerint. Tehát egyetértek azzal, hogy a minimális harmonizációt harmadik prioritássá emeljük. És itt éves ellenőrzésekről lenne szó. Szeretném, hogyha egy konkrét számmal kapcsolatban meg tudjunk állapodni. Azt, hogy a 3,5 tonnánál nehezebb járművek 5%-ára legyen szó, azt támogatni tudom. Ezt továbbra is meg fogjuk vitatni együtt a rendelet alkalmazási területével a 83-as Ferberféle módosítóval együtt. Egy ország területén regisztrált járművek számának függvényében Fandalen eh, 1%-ot, más kollégák 3%-ot szeretnének látni, erről még lehet beszélni. És támos módosítót eh, nyújtottak be eh, más frakciók is. Az ötös típusú kereskedelmi célra használt traktor is bekerülne ebbe a szabályozásba. Az 51-es Simpson-féle módosítót el tudom fogadni. Ugyanakkor, ahogy már elmondtam, azok a módosítók, amelyek szembe mennek a kereskedelmi járművek és vontatók bevezetésével szemben, ezeket jobban meg kell vitatnunk. Még azok a járművek és vontatók is, amelyek 3,5 tonnánál könnyebbek, egyre nagyobb kockázatot jelentenek a közúti biztonság szempontjából. Ezért ezeket is alá kell vetni az úti ellenőrzésnek a kockázatértékelési rendszer alapján. Az 54-63-as Referber Fasson Dantin Zasszada Fandalen Fotman Kuhn féle módosítók ebbe az irányba mutatnak és vannak még más módosítók a meghatározás és annak módosításával kapcsolatban. Úgy vélem, hogy következetesnek kell lennünk a meghatározásokban mind a két javaslattal kapcsolatban. Ahogy már Kuhn úr is mondta, erről még tovább kell vitatkozni, és kétség sem fér hozzá, hogy erről még fogunk beszélgetni, és végül egy egyértelmű közös definíciót fogunk alkotni. Ez hozzá fog járulni a nagyobb útbiztonsághoz és a jobb környezetvédelemhez, anélkül, hogy teret engedne a szabályozás eltérő értelmezésének és az ebből fakadó versenynek. Ezen kívül még fontosnak tartom, hogy az ellenőrzők függetlenségét biztosítsuk. Foster asszony módosítója, azt hiszem a százas módosító, ez problémás, ugyanis ez azt javasolja, hogy ugyanaz az ellenőrző testület végezni az időszakos teszteket, illetve engedélyeznék neki a közúti ellenőrzéseket is. Ez pedig érdekütközéshez vezet. Brisbetz kollégával például még meg kell vitatnunk a módosítóját. A bizottság azt javasolja, hogy 10 kilométeres kötelező távolság legyen a részletesebb vizsgálat helyétől, amennyiben nem elérhető egy mobil egység. Azt gondolom, hogy itt előtt tudunk majd állni egy kompromisszummal, ami jól tükrözi majd a tagállamok közötti különbségeket. És még egyszer köszönetet szeretnék mondani minden kollégának a vitában való részvételükért ebben a technikai jellegű témában, és várom továbbra is a hozzászólásaikat. Köszönöm. Köszönjük a harmadik fél regisztrációval kapcsolatban, Zavisza asszony. Köszönöm. a járművek nyilvántartásának vételéről szóló irányelvjavaslat javaslat a legrövidebb, mint a hármas csomagban, és éppen ezért kevesebb is a módosító, amit ezzel kapcsolatban benyújtottak. Én nem akarom most részletekben tárgyalni a bizottság javaslatát, mert erről már beszéltünk, de a módosítókra kitérnék. A 9-es módosító gyakorlatilag csak egy kicsit a szövegezést változtatja meg, amit alapvetően támogatni tudok. Ugyanakkor angolról észre rosszul fordították a módosítást, hogyha az észt változat lesz a hivatalos dokumentum, akkor azért oda kell figyelni a nyelvi minőségre is. 10-es, 11-es módosító alapvetően elektronikus nyilvántartási rendszerekről szól, mégpedig úgy, hogy azok átjárhatóak legyenek, ez megint csak támogatható. Bradburn úr javaslatát, a törlésre vonatkozó 12-es módosítást nem tudom támogatni. Mert én azt gondolom, hogy a bizottság fontos javaslatokat tett a műszaki alkalmassággal kapcsolatban, és ez ebben a kontextusban fontos a forgalmi engedély bevonását és a forgalmi engedély törlését szabályozni. Nem feltétlenül kell ugyanis törölni egy forgalmi engedélyt akkor, hogyha a gépjármű nem alkalmas, hanem csak be kell vonni, és aztán, amikor a feltételeknek eleget tesz, akkor újra üzembe lehet állítani mindenfajta adminisztratív formaság nélkül, tehát újabb regisztrálás nélkül. Remélem nem értettem fe, félre Bradburn úr javaslatát, majd később talán megmagyarázza. A 13-as módosítót sem tudom támogatni, mégpedig ugyanebből az okból kifolyólag. A forgalmi engedély bevonása az nem jelenti azt, hogy egy teljesen új regisztrálási folyamatot kell kezdeni. A 14-es módosító gyakorlatilag egy terminológiai kérdés, valószínűleg a jogi szolgálatra tartozik, bevonás helyett felfüggesztésről van szó, tehát bevonás vagy felfüggesztés legyen a forgalmi engedély sorsa, és el kell dönteni, hogy melyik kifejezés a pontosabb. A 16-os és a 15-ös és a 16-os az ugyanaz, mint az én hármas módosítom. Biztos vagyok abban, hogy kompromisszumos megfogalmazást fogok tudni találni. A 16-ost támogatom, a 17-est 17-es vitatható, mert az egyes melléklet ötödik pontja már világos, tehát nem kell még egyszer, még egyszer ezt így ki, ki, ki, kiemelni. 18-as nem tudom támogatni Brad Bornúrtól, 19-es támogatom, 20-as, 21-es elvi ellenvetésem nincs, Azt gondolom, hogy új információt hoznak a szövegbe, és kevésbé világos ezzel együtt a szöveg. 22-es módosító, Tikau asszony, gyakorlatilag ugyanaz, mint az én 5-ös módosítom, 23-as módosító, Tikau asszonytól megint csak eh, elvben támogatom, de kétségeim vannak afelől, hogy a tagállamok képesek arra, hogy 2016. december 31-ig működőképessé tegyék az adatbázisokat, az elektronikus adatbázis, adatbázisokat. A 24-es nem támogatom. A A7-es méretű dokumentumot, közokiratot írnék én elő, mert én azt gondolom, hogy ez megfelelő. Az én észt forgalmi engedélyemen van elég hely arra, hogy minden információt feltüntessünk, nincs szükség nagyobb dokumentumra. A 25-ös ugyanaz, mint az én 8-asom, kicsit máshogy megszövegezve. Biztos vagyok abban, hogy, módosít, hogy kompromisszumot tudunk találni majd. Ennyi tőlem, köszönöm a kollégáknak, hogy néhány tisztázó jellegű módosítót nyújtottak be. Bradburn úrral van még megbeszélni valónk, de egyébként én és az árnyék előadók alapvetően össze egyetértünk. Akkor nézzük, hogy ki akar beszélni. Felolvasom. El Kadrawi, Mrs. Durant, uh, Mr. Benyon, Mrs. Foster, Mr Ertug, Mr Kanchan, Mr Perker, Mrs Griesbeck, Mr Cock and Mr Ferber. Hang, hang on, hang on. Okay, okay. Don't, right. We'll put Mr Bradbourne on as well before we... Bradbourne urat is föltesszük, mielőtt orvosért kell küldeni. Fölvesszük a listára. Uh, kezdünk. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevők munkáját. Itt különösen Kun kolléga jelentéséről szeretnék néhány szót szólni. Úgy gondolom, hogy a jogszabályalkotás kapcsán az a feledet, feladatunk, hogy hozzáadott értéket teremtsünk, és ne újabb akadályokat gördítsünk a polgárok útjába. Én személyesen a gépjármű útlevél kérdését javasoltam. Ez gyakorlatilag egy azonosító okmány, amiben szerepel a megtett kilométer, illetve egyéb olyan információk, amelyek a nagyobb balesetekre vonatkoznak. Szerintem az ezek azok az információk, amelyeket, hogyha eladják a használt autót, akkor nem kerülnek napvilágra. Tehát az információcserét mindenféleképpen erősíteni kell ezen a területen, és ez plusz értéket jelentene a polgárok számára is, és ezzel csak minimális administratív költségek vagy terhek járulnak. Ami pedig a vizsgálati időszakokat illeti. Ez egy régi probléma, már többször beszéltünk erről, szerintem nem kéne dogmatikusan kezelni azt, hogy most itt időben vagy kilométerekben fejezzük ki az időszakosságot. Itt elhangzott a 160 ezer kilométer. De a lényeg az, hogy ezek a vizsgálatok megtörténjenek, és nem feledkezhetünk meg a határokon átnyúló szempontról sem. Egy ilyen autó vagy gépjármű útlevél szempontjából is érdekes a határkon átnyúló szempont, mert ez gyakorlatilag lehetővé teszi a polgárok számára, hogy ez meggyőződhessenek arról, hogy az ellenőrzéseket elvégezték. Itt nem csak a hagyományokat, hanem a jó tapasztalatokat is meg kellene vizsgálni az egyes tagállamok esetében a javító üzemekkel kapcsolatosan. Egyfajta minimális minőséget, színvonalat elő kellene írni. Nyilvánvalóan egy kis javító üzem esetében éppen úgy biztosítani kell, hogy a munkát megfelelő színvonalon végzik el. Köszönöm szépen. Aj. Yeah, thank you, Chairman. I will speak in English. Uh, because... Köszönöm, angolul fogok beszélni. Kuhn eh, úr jelentésére Debora nevében reflektálok, aki most nem lehet itt. Összességében nagyon támogatjuk Kún úr jelentését, mert egy sor fontos kérdésben egyet tudunk érteni arról, hogy a technikai autók harmonizációja fontos lépés Európában és az is fontos, hogy azok a tagállamok, amelyek magas szintű előírásokkal rendelkeznek, vagy komoly követelményekkel rendelkeznek, azok ne kelljen, hogy enyhítsenek ezeken. Mi a rendeleti formát preferáljuk az irányelvihez képest, ami az időzítést illeti eltérőek a frakciók álláspontjai. Mi a 4 plusz 2 plusz 1 plusz 1-et támogatjuk, mint kötelező műszaki vizsgák időintervallumát. Bernadett Fernyó módosítójában azt mondja, hogy csak a kettő és három kerekű segédmotorkerékpárokat kell vizsgálat alá vonni, műszaki vizsgálat alá vonni, ami a trélereket illeti, azokat a könnyű trélereket illeti, azokat nem használják túl gyakran, tehát a könnyű trélert szerintünk ki kell vonni a hatája alól, mert nem egy jelentős használatban lévő eszköz ami a hatáját illeti a műszaki vizsgának, meg kell nézni Olga jelentését és közös állásfoglalásra van szükség, ami a 40 kilométeres sebesség határt illeti úgy gondoljuk, hogy ezt a kategóriát nem is kell eh, bevonni a hatály alá, eh, kivéve azokat eh, a gépjárműveket, traktorokat, amelyeket főleg közúti fuvarozásra használnak, ami a távolságot illeti, minimumról van szó, de a minimum elváráshoz képest a tagállamoknak engedélyezni kell, hogy mást mondjanak, ami pedig az antik autókat vagy muzeális autókat illeti. Egyetértünk a raportőr megközelítésével, és reméljük, hogy megfelelő definíciót találunk arra, hogy mi az a muzeális autó. Támogatom azt, amit Matyő mondott. Nem szabad az odomé, a kilométer óra csalások, visszatekeréses csalások elterjedtségét alábecsülnünk, mert különösen a határon átnyúló tranzakciókban elég gyakoriak, tehát a kárpász vagy valami fajta regisztráció szükséges, mert nyilvánvalóan nehezebb egy autó történetét visszaigazolni, akkor, amikor határon átnyúló tranzakcióról van szükség. Fontos tehát, hogy minden tagállam biztosítsa a kilométer óra állásának pontosságát, megbízhatóságát, különösen az első műszaki vizsgálat, műszaki vizsga előtt. Köszönöm az együttműködést, Benyon úr következik. Köszönöm. múltkor is, most is a legvitatottabb pont az időszakos MUS műszaki vizsgálatról szóló jelentéssel kapcsolatban a ö, vizsgálati központok, illetve a vizsgálati rendszerrel kapcsolatos. Nem gondoljuk azt, hogy ez csak egyféle lehet. Kún úr úgy látja, és ezt üdvözöljük, hogy itt kompromisszum lehetséges, de majd meglátjuk, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Gross úr megjegyzését is üdvözlöm, amit néhány perccel ezelőtt tett. Mi azt látjuk, hogy azok az országok, ahol integrált rendszer van, azoknál, azoknál a legbiztonságosabb a közlekedés, és aztán azok a tagállamok, ahol elválik a rendszer, ott a műszaki vizsgák tekintetében e, árverseny alakult ki, és ez a minőség kárára ment. Azt gondolom, hogy ezt sem szabad elfelejteni. Ami az integrált rendszert illeti, az integrált rendszer az ügyfélbarát, egész egyszerűen ott hagyja az ügyfél az autóját, és fél nap alatt, egy nap alatt, vagy akár csak néhány óra alatt levizsgáztatja az autóját tehát ez egy megbízható rendszer, és ráadásul felhasználhat, felhasználó barát rendszer. Nem gondolom, hogy azok, akik a különálló rendszerhez, vagy az integrált rendszerhez szoktak. Nem gondolom, hogy egyik csoport sem, nem, nem gondolom, hogy meg kéne győzniük egymást, vagy rákényszeríteni a saját elterjedt, a saját rendszerüket a másik csoportra. Ami a pótkocsikat illeti, nem gondolom, hogy az O1, O2-es pótkocsikat fel kell venni a rendszerbe a problémák, amik itt adódnak, azok eh, általában sebességtúllépésből vagy a vezető képzetlenségéből erednek. Eh, általában nem műszaki problémák okozzák ezeknél a kis eh, vontatóknál a baloseteket, ami a traktorokat illeti Alkadraui úrral egyetértek, tehát csak azokat a traktorokat kell vizsgálá vonni így módon, amelyek kereskedelmi szállításra használnak, és főleg közúti használatra szám használnak. Ami az óra visszaállításos, visszategeréses csalást illeti, a futás teljesítmény hamisítást illeti, ez egy komoly probléma, mindig is az volt. Azt gondolom, hogy viszonylag kis költséggel és kis hozzáadott bürokráciával meg lehet oldani ezt a problémát. Van még a traktorokkal, a pótkocsikkal és a muzeális autókkal kapcsolatban lehetőség eredményeket elérni, kompromisszumot kötni. Remélhetőleg ez az elkövetkezendő hetekben sikerülni is fog. Köszönjük, Durán asszony követ. Oui, merci, monsieur le président. Igen, köszönöm, elnök úr. Először néhány megjegyzést tennék az első kún jelentéssel kapcsolatban, ami a tesztelésekről szólt. Sok módosítót nyújtottam be, összefoglalom, hogy miért is küzdünk. Először is fontos, hogy ne csökkentsük a bizottság törekvéseit a 2.1.1 ügyében. Ez számunkra nagyon fontos. A 160 ezer kilométeres határ után nagyon fontos, hogy ezeket az ellenőrzéseket betartsuk. 160, illetve 120 ezer kilométer is felmerült. És a szervízről és az ellenőrző hatóságról is készült egy javaslat, ez egy kompromisszum, és összehozza azoknak az érdekeit, akik egyrészt a szervizeket, másrészt pedig a vizsgáztatóhelyeket üzemeltetik. Nem szabad ugyan ugyanazt a járművet ugyanabban a központban vizsgáztatni egy éven belül, ez elkerüli az érdekütközést a szerviz és a vizsgaközpont között. De ez nem arról szól, hogy mindig mindent el kell választani, vagy mindent lehet egy helyen megosztani. Rövidíteném a dolgokat. A harmadik dolog a nitrogénoxidok és a részecskék kibocsátásával kapcsolatos ellenőrzést is szeretném beilleszteni. A Szenalova jelentéssel kapcsolatban itt a légköri kibocsátás széndiokszid és más anyagokról van szó, illetve a zajszintről, és nem vesszük figyelembe azt, hogyha növeljük ezeknek az ellenőrzéseknek a számát, akkor az a közúti ellenőrzések rovására nem mehet, például a tahográfok, a kamionok közúti ellenőrzése. Ugyanis egyes tagállamokban ugyanazok ellenőrzik a teherautókat, illetve ezeket a környezetvédelmi ellenőrzéseket, és nem szabad csökkenteni az ellenőrzést például a közúti forgalom, és különösen a teherautók esetében. Tehát ezeket a módosítókat védjük mi a frakció részéről, a Kun és a Szenalova jelentésben is. Köszönöm mindenkinek, remélem jó kompromisszumra jutunk. Köszönjük, Düren asszony! Most Foster asszonynak adok szót, parancsolja. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Kun úr jelentésére szeretnék kitérni, majd néhány szót a Szenalova féle jelentésről. Nem kívánok most minden egyes módosítóról szólni. Néhány általános megjegyzésem lenne. Először is eh, nem változtattunk azon, hogy eh, úgy gondoljuk, hogy mindkét jelentés, ami a műszaki vizsgálatokat eh, illeti, irányelvben kellene, hogy testet öltsenek, és nem rendeletben. Tehát ezen nem módosítottunk. Néhány kulcsfontosságú szempontról, ami a műszaki vizsgáló központokat, illetve a javító műhelyeket illeti, ezen sem változtattunk. Nagyon jó rendszer működik az Egyesült Királyságban, 27 ezer ilyen kis műhely működik, és több ezer vizsgáló központ. Tehát az, hogy ezek nem megbízható okmányok, egyszerűen nevetséges állítás. Szerintem a szakemberek is kiválóan tevékenykednek, és az Egyesült Királyságban a gépjárművek megbízható minőségűek, műszaki állapotúak. Nyilvánvalóan nem kifogásoljuk azt sem, hogy egy más tagállam más rendszert alkalmazzon, és éppen ezért ez szól az irányelv mellett is. Néhány kolléga a muzeális gépjárművekről is szólt. Ez különösebben nem jelent problémát. Ami pedig a forgalmi engedély visszavonását illeti, a DVLC egy kiváló rendszer, az SRON is. Ezeket könnyű kezelni, nem túl bürokratikusak, és hogyha egy rövid időre kivonják a forgalomból a gépjárművet, akkor nem kell egy hosszas eljárást megint beindítani, hogy újra engedélyeztessék. Nálunk egy igen jó rendszer működik e tekintetben, lehet, hogy másút más rendszer működik, az is elfogadható számunkra legalábbis. Ugyanakkor nem támogatjuk a delegált jogi aktus kérdését. Úgy gondoljuk, hogy teljes körű vizsgálatra van szükség, és nem tartjuk elfogadhatónak ezek felhatalmazását vagy delegálását. Ami a javaslat elutasítását illeti ezzel kapcsolatosan pártatlanok, semlegesek vagyunk, ugyanis szerintük a rendszer jól működik. Tehát ennyit az időszaki, műszaki, időszakos műszaki vizsgálatokról. Elnézést, most éppen nálam van a szó, tehát ami pedig a közúti ellenőrzéseket illeti, még egyszer megismétlem, itt is irányelvet szeretnénk látni. A kollégák néhány dolgot felvetettek a hatály bővítésével kapcsolatosan. Ez számunkra aggasztó, ugyanis azt kell biztosítani, hogy az ellenőrök azt ellenőrizzék, amit ellenőrizniük kell, különös tekintettel a nehéz tehergépjárművekre. És a pótkocsik esetében is az ellenőrzés mindenféleképpen elvégzendő, hogyha azt egy ilyen járműhöz kapcsolva vontatják. Úgyhogy néhány ilyen dolgot szeretnénk kivenni a hatályból. Tehát a műszaki vizsgálattal kapcsolatosan tehát itt nem ö, nagyon kell vigyázni, hogy ne essünk kétszer a pad alá, hogyha itt most minden gépjárműre ki akarjuk terjeszteni a ö, jogszabályt, ezt meg lehet tenni, de szerintem ezt nem kéne kötelezővé tenni. Tehát ez olyan, hogyha valaki egy úti naplót vezet a járművében, ez bármikor kidobhatja. A kockázat értékelő rendszert nagyon fontosnak tartjuk, jó lenne, ha ez nem higulna fel. A pótkocsikról már szóltam, ami pedig az ellenőrök korlátozását illeti. Úgy gondoljuk, hogy az ellenőrök kiváló munkát végeznek, pontosan tudják, hogy mit végezhetnek és mit nem végezhetnek, Ezen kívül szeretnénk azt a mellékletet is törölni, mert ez rendkívül bonyolultá tenné az ellenőrök munkáját. E, ettől eltekintve nagyon köszönöm minden kollégának a munkáját. Köszönöm elnök asszony, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm Kun úr kiváló munkáját. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy a két-három hozzászól is utalt arra, hogy ha megnézzük a statisztikákat, akkor bizonyos gépjárművek komoly kockázatot jelentenek a közutakon, és itt az ellenőrzése gondolok, az, hogy itt most 18 órát vagy 12 órát futhatnak a gépjárművek attól függően, hogy milyen állapotban vannak. Ennek a kezelése is meglehetősen fontos. A feltétele a muzeális gépjárművek definíciójának az, hogy ne lehessen ezzel visszaélni, és esetleg olyan járműveket is ilyennek minősítsenek, amelyek nem azok. Ami a 4-2-2-es szabályt illeti, ez szerintem mindenféleképpen indokolható. És ami az ellentmondásos vitatott kérdést illeti a műszaki vizsgálat és az ellenőrzések szétválasztását. Én úgy gondolom, hogy ez az egységes elv alkalmazása semmiféleképpen nem lenne indokolt az egész EU-ban. Az ISO 1702-es három szintű modellt én is támogatom, még egyszer át kell majd ezt olvasni. A tagállamok a harmadik szakaszban, tehát a C-típus esetében saját maguk dönthetnék el, hogy ez a négy szem elv érvényesüljön-e vagy sem. Véleményem szerint itt egy kompromisszumra kellene törekedni, amit mindkét fél számára elfogadható. És még egy dologra szeretnék utalni, amit fontosnak tartok, nevezetesen az ellenőrök képzését nem itt kéne szabályozni, ugyanis ez ennél bonyolultabb terület. Ettől függetlenül köszönöm mindenkinek a munkáját. Köszönöm szépen. Még 11-en jelentkeztek, plusz a bizottság, plusz a három jelentéstevő is még reagálni fog, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha tömören, lényegre törően fogalmaznának Kancsán úr. I tre relatori. E noi qui abbiamo tre proposte e queste Köszönöm, és köszönöm a raportőröknek is. Van három javaslat tehát előttünk. Két rendelet és egy irányelv van terítékem. Hogyha a szubszidiaritás elvét be akarjuk tartani, akkor különösen rendelet tervezet esetén kéne meg gondolni, hogy irányelvék kellene mégis átminősíteni, mert eh, szerintem bizonyos eh, szabályokat és körülményeket, amelyek a tagállamokra, egyes tagállamokra jellemzőek, figyelembe kell venni. Ami Kún úr jelentését illeti, itt a KKV-k speciális érdekeire lennék tekintettel. E, mindig mondjuk ezt, de a gyakorlatban ez a javaslat inkább a nagy cégeknek kedvez, amelyek ki akarják terjeszteni műveleteiket, és a KKV-k ellen hat, holott a KKV-k adják a gazdaságunk gerincét. Beszélünk a szétválasztásról, de aztán mégsem léptük meg. Tényleg azt akarjuk, hogy nehezebbé tegyük az életet a kis családi vállalkozások számára? Szerintem nem. érdemes lenne a KKV-kkal kapcsolatban konzekvensebb politikát vinni. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom eh, négy pontban összefoglalni azt, amit mondani szeretnék, és nem akarom eh, ismételni magamat. Eh, a az előző megbeszélés során ahhoz ragaszkodtam, hogy az ellenőrzések ne legyenek diszkriminatívak, Eh, az egyes tagállamokban, tehát eh, se a rendszám alapján, se pedig a vezető nemzetisége alapján ne legyen diszkrimináció. Eh, ez Szenalova asszony jelentésére vonatkozik. Egyes kollégák azt javasolják, hogy legyen fakultatív a kockázat osztályozás. A az ilyen osztályozás egyébként önmaga a diszkriminációt okozhat, ráadásul nem is biztos, hogy működni fog, mert olyan nemzeti, olyan nemzeti rendszer szükséges hozzá, amelyből az adatok, adatok forgalma az egész EU-n belül lehetséges, már pedig ilyen nincs. Emellett az 500 kilónál kisebb utánfutók mentesítéséről beszélnek egyes kollégák. Én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Az 500 kiló alatti kis utánfutókat a Bécsi egyezmény értelmében nem is kell rendszámmal ellátni. Ami Kun úr jelentését illeti, noha a traktorok műszaki vizsgájához sokan ragaszkodnak, Szerintem eh, el kellene kerülnünk azt, hogy nevetségessé váljunk az európaiak szemében, érdemes lenne egy kompromisszumot találni. Ezt az ellenőrzést sokan megkérdőjelezik az én hazámban. Eh, túlzónak tartják. Eh, osztom Isabel Duron, Durannak a 122-es módosítóját, én magam is nyújtottam be hasonlót a, majd arra vonatkozott 121-es módosító, hogy a NOx rendszer, illetve az ellenőrzések, a kibocsátás ellenőrzések milyen módon folyanak le, és kicsit válaszolva az előző kollega felvetésére, nem tudom nagyon támogatni azt, a, azt a javaslatot, hogy közvetlen közelséget írjunk elő a vizsgacentrumok vonatkozásában, a 130-as módosítóban pedig nem kilométerhez kötném a dolgot, hanem azt mondanám, hogy a legközelebbi vizsgaközpontban kell az ellenőrzést megejteni. Az enyémben is gondot okozna Eh, hogyha nem így járnánk el. Eufemizmusként mondhatom, hogy eh, nem a legjobb eh, anyagi időket éljük. Az ellenőrzések mobil ellenőrző egységekkel való elvégzése nagyon komoly költségekkel járna. Én azt gondolom, hogy ebben a szellemben érdemes lenne kompromisszumot találni. Köszönöm. Thank you, Mr. Bradbourne. Born úr következik. Én a regisztrálással kapcsolatban, a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban beszélnék. Ennek én az árnyék előadója vagyok. Ez egy irányelv, nem pedig rendelet, de én azt gondolom, hogy mind a három irányelv kéne, hogy legyen, nem csak ez. Szaviszár asszony értelmezését egy kicsit tisztáznám az én módosítómmal kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy kicsit félreértette, vagy félreértették. Én azt gondolom, hogy ezeknek a rendeleteknek nem szabadna túlságosan előíró jellegűeknek lenniük, és akkor, amikor mm, akkor, amikor mm, a legapróbb részletekbe menően szabályozzuk a forgalmi engedély bevonásának, felfüggesztésének módozatait, illetve körülményeit. Azt gondolom, hogy ezt legjobb a tagállamokra bízni. E, Nagy-Britanniában van egy olyan formanyomtatvány, amely a forgalomból kivonást úgy intézi, hogy az autó forgalomban tartója kitölt egy nyomtatványt, és elküldi a hivatalnak, nagyon egyszerű a dolog. Ez ugyanúgy működik, mint az időszakos műszaki vizsgák, 12 hónap pontként meg kell ejteni, és anélkül nem lehet újra forgalomba helyezni az autót, hogy igazolná, hogy a közúti közlekedésre alkalmas tehát vannak olyan dolgok, amiket a bizottsági anyagból én törölni szeretnék, de ezzel az a célom, hogy a tagállamok a lehető legnagyobb rugalmasságot élvezhessék abban, hogy hogyan alkalmazzák az irányelv érveit. Eh, Szaviszári asszony módosítóinak nagy részével teljesen egyetértek, kivéve talán azokkal, amelyek már megint túlságosan előíró jellegűek a tagállamok közti információ cserére vonatkozóan. Megint csak az ilyen gyakorlati kérdéseket nem ilyen módon kéne szabályoznunk. Az adatbázisok kötelező cseréjével kapcsolatban különös fenntartásaink vannak. Nagy-Britannia, nagy mindig komoly gyanakvással tekintett az ilyen adatbázisok cseréje, illetve kölcsönös hozzáférése iránt. Egy push rendszerre van szükség, nem pedig egy pull rendszerre, ha már valamire. Tehát nagyon óvatosan kell eljárnunk. A PNR rendszerrel kapcsolatban is hasonló aggályok merültek fel brit részről az adatok biztonságára oda kell figyelni, ne legyenek elérhetőek ezek az adatok mindenki számára, tehát inkább push rendszert sem, mint pull rendszert kell bevezetni. Igazándiból ez az egy pont, ahol nem értek egyet az előadóval, aki, aki aki ilyen jellegű módosítókat akar elérni, nem ő, azt mondja a bizottság, tehát, de végig ebben a formában vannak megírva a módosítók. Persze mindannyian azt szeretnénk, hogy könnyebb legyen autókat nyilvántartásba venni, akkor valaki költözik egyik országból a másikba, vagy viszi az autót egyik országból a másikba, de mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy túl bürokratikus legyen a rendszer, mert akkor semmit sem ér. Mr. Perk. Köszönjük szépen, Perker úr. Köszönöm, elnök úr. Kun úr jelentéséről szeretnék szólni. Először is köszönöm. A jelentés célkitűzése az, hogy javuljon a közúti közlekedés biztonsága a e, műszaki hiányosságok miatt bekövetkező balesetek 10%-át képviselik az összes balesetnek. Eltérő az egyes tagállamok ellenőrzési vizsgálati rendszere. A műszaki vizsgálatok e, mindenféleképpen e, biztosítandók az egyes tagállamokban saját külön vizsgálati központok vannak, amelyek függetlenek a szervizektől, másút ezek egységesek. Ausztriában például a vizsgáló központok és a műhelyek egy helyen történnek tanúsított és képzett szakemberek révén. És ez nem rosszabb, náluk sem rosszabb az, a balesetek aránya az európai átlaghoz képest. Nálunk két százalék az arány, és ez is alátámasztja, hogy jól működik a rendszer. És nagyon komoly szankciókkal jár az, hogyha a vizsgálatok nem megfelelő módon történnek. Tehát itt nem lenne cél, nem lenne észszerű jól működő rendszereket szétverni csak az egységesség jegyében. Úgyhogy mindenféleképpen a célkitűzés kapcsán az ilyen függetlenséget figyelembe kell venni. A 12-es cikk esetében és a 13-as preambulum pont esetében, ahol a szétválasztásról van szó, ami egyes országok gyakorlata. Én ezt nem tartom észszerűnek, ugyanis ez a meglévő rendszereket szétzilálná, és plusz előnyel nem járna. Nem biztos, hogy ez nagyobb biztonságot eredményezne. Ami pedig a szabványosítást illeti, én nem ellenzem ezt úgy önmagában, de ha ennek eredményeként a vizsgálatból kizárunk, és itt a szabályosítás kitételei között szerepel az, hogy csak igazságügyi szakértők végezhetnének ilyen vizsgálatot. Ez elfogadhatatlan, mert például egy osztrák magán műhely nem biztos, hogy meg tudna felelni ennek a követelménynek, és ez azt jelentené, hogy az ilyen privát állomások vagy szervizek 70%-át kizárnánk a rendszerből. Tehát az abszolút szétválasztás kérdésében, vagy a szabványosítás kérdésében én javasolnám, hogy ezt eh, Kun kollega gondolja végig. Itt tehát még egyszer, a fő cél a biztonság, és ezt különböző módon is el lehet érni, biztosítani lehet az EU-ban, és szerintem ehhez kellene tartani magunkat. Koch úr? Köszönöm szépen, én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek. Néhány gondolatot szeretnék megosztani a KUN jelentéssel kapcsolatosan. Én mindenféleképpen az irányelv mellett tenném le a voksomat, Ezt tenni lehetővé a vizsgálati módszerek továbbfejlesztését és a tartalom javítását. Másrészt én amellett vagyok, hogy válasszuk szét az ellenőrzést a szerviztől. itt az ISO 1702 értelmében érvényesülhetne a négy szem elv. Harmadsorban a 422-es javaslatot támogatnám. Vitathatatlan, hogy 10 éves gépjárművek sokkal nagyobb baleseti kockázatot jelentenek. Esetleg egy vizsgálati módszert ki lehetne alakítani. Tíz év után azt lehetne mondani, hogy a tulajdonos évente vizsgáltathatná, vagy végeztethetné el a vizsgálatot, de lehet, hogy nem lennének hajlandók ezt megfizetni. és ennek elkerülésére esetleg azt lehetne mondani, hogy aki az éves vizsgálatot választja, a minden második évi vizsgálat költségét valamilyen állami forrásból lehetne fedezni. Ami pedig a gépjármű útlevelet illeti, én ezt is helyesnek tartom. Szavizar asszony jelentésével kapcsolatosan szeretnék valamit tisztázni. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ezt jogilag hogyan lehet megoldani, hogyha kivonnak forgalomból egy járművet, akkor a felelősség kérdését hogyan lehet kezelni. Itt biztosítási szempontból is felmerülhetnek kérdések. Úgyhogy e, ezzel kapcsolatosan a jelentés nem teljesen egyértelmű. Ferber úr. Köszönöm szépen, én is eh, igyekszem rövidre fogni. Eh, Zinalova asszony eh, jelentésének árnyék jelentéstevője voltam, de Kónúr jelentéséről is szeretnék néhány szót szólni. Ami a haszonjárműveket illeti, én itt egy önkéntes műszaki vizsgálati lehetőséget javasolnék Természetesen azzal, hogy a közúti ellenőrzések során figyelembe kellene vagy lehetne venni az okmányokat. Nagyon jó lenne, hogyha ezt a javaslatot Kun úr fel tudná karolni. Tehát azok a vállalkozások, amelyek többet tesznek, mint amennyit a jogszabályok előírnak, akkor a közúti ellenőrzések során előnyt élvezhetnének. Már többször elhangzott, hogy itt az irányelv lenne a helyesebb a rendelethez képest, ahol tanúsított szervizek működnek, mint ahogy Kokur említette, ezeket engedélyezni kellene, úgyhogy őket is mindenféleképpen figyelembe kell venni a közúti ellenőrzésekkel kapcsolatosan. A kockázati besorolással kapcsolatosan vannak problémáim, Nyilvánvalóan ez nagyon jó rendszer azok esetében, akik alacsony kockázati kategóriába tartoznak, és nem igazán látom be, hogy ez a mechanizmus hogyan működne egy magas kockázati kategóriába tartozó járművet gyakrabban ellenőriznénk, ez felveti annak a kockázatát, hogy esetleg hátrányos bánásmód érvényesülne az ő esetükben. Ami pedig a kvótát illeti, az a kétszázalékos kvótát, Németország, Ausztria és Luxemburg, mint fő tranzit útvonalak, erről már szóltunk korábban, más helyzetben vannak, mint a periférián elhelyezkedő országok, tehát ennek tükrében kellene ezeket a kvótákat kiigazítani. Ami az eredetvizsgálatot illeti, illetve az eredeti okmányok vizsgálatát, ezt a tízes cikk keretében lehetne még tovább pontosítani a szemrevételezéses ellenőrzés kapcsán is már sok hiányosság feltárható, amiből további szigorú vizsgálatok fakadhatnak. Mr. Savama. Savama úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden én is csatlakoznék a már előttem felszólaló sok kollégához, akik mind az irányelvről beszéltek. Én is úgy gondolom, hogy a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani. De van még egy dolog, amit szeretnék röviden megemlíteni. Erről nem hallottam sokat, és nem is tudom, hogy miért. A rendelkezésünkre álló információk és statisztikák a motorkerékpárokról egyáltalában nem egyértelmű egyáltalán nem mutat egyenlő képet. Csak azért vetem fel ezt a kérdést, mert nem látom sürgős szükségét annak, hogy ilyen előteljes álláspontot képviseljünk a motorokkal kapcsolatban. Lehet, hogy ez helyes, de mivel nem támasztanak minket alá tények, én egy kicsit kételkedem de ez csak egy kis részlet az egész témához képest. Egyébként ez egy kiváló munka, köszönöm az előadónak. Tikau asszony. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce... Köszönöm, elnök úr. Az elhangzottak fényében szeretném elmondani, hogy sajnos a motorkerékpárok igen gyakran résztvevői közúti baleseteknek, ütközéseknek. Ezért támogatom én ezt a kötelező ellenőrzést abban az esetben, amikor motorkerékpárokról van szó. Most pedig Szaviszár asszony jelentésére utalnék, aminek én vagyok az árnyék előadója az SND frakció nevében. Mi az műszaki ellenőrzések kölcsönös elismerését támogatjuk, amennyiben azt más tagállamban végezték. Tehát mi szeretnénk elektronikus nyilvántartásokat bevezetni. Ez a push módszer, és fontos a tagállamok együttműködése. De létfontosságú az is, hogy nemzeti elektronikus nyilvántartások létezzenek, és ezeket az adatbázisokat összekapcsoljuk egymással. Ami a nyilvántartási tanúsítvány formátumát illeti, én nem gondolom, hogy azzal, hogy egy konkrét formátumot erőltetünk rá a tagállamokra, ahogy azt két módosító is szeretné, akár A6-osnál kisebb, akár az elő, előadó által javasolt forma, mindenképpen nehezen lesz harmonizálható. És hogyha a tényleges, tehát az A4-esnél kisebb formátumhoz ragaszkodunk, azon szerepelhetne az összes olyan információ, amit megkövetelünk. Ami a 13-as és 15-ös módosítókat illeti, fontosnak tartom a meghatározások módosítását. Tehát a nyilvántartási tanúsítványok, vagy ezeknek a törlését is bele kell ebbe vonni. Jelen formában szerepel az, hogy ezeket hogyan kell elkészíteni. Én részenkénti szavazást fogok kérni, vagy az árnyék előadók támogatásával, vagy az előadó segítségével talán kompromisszumra tudunk jutni, úgy, hogy a meghatározás átkerüljön a másik alkalmazási területbe. Ami a tanúsítványok aluli mentességet illeti az oldtimer autók esetében, azt gondolom, hogy erről hosszabban kell még vitatkozni. Ezeknek a járműveknek hatásuk lehet az közúti biztonságra, bár nem olyan gyakran közlekednek, mint más autók. Ugyanakkor nem szabadna további regisztrációt előírnunk ehhez. A 3A előadói módosítónál azt gondolom, hogy ez egy hiba, ugyanis az első melléklet 2.4-es pontjában én nem találtam ezt meg. Talán ezt az előadóval kellene megbeszélnem így talán megtudhatnám, hogy hova is kellene bekerülni ennek az elemnek. Ebben a jelentést jónak tartom, és meg vagyok győződve arról, hogy a szavazás után mindenkit kielégítő álláspontra fogunk jutni. Merci, Monsieur le Président. Brièvement, deux Riké kolléga, köszönöm. Elnök úr, két dolgot mondanék gyorsan. Először, hogy mindaz, ami a közúti biztonsághoz kapcsolódik Európában, a képzés, az információcsere, a legjobb gyakorlatok és ajánlások cseréje. Azt gondolom, ez egy olyan terület, ahol tagállamonként nagyon nagy eltérések vannak. És kívánatos lenne a szubszidiaritást továbbra is fenntartani, és rendelet helyett irányelvet meghatározni. Ez megkönnyíteni a dolgunkat a tanácsal, ugyanis ők egyáltalán nem támogatják a rendeletek szerkesztését és ez egy különösen komoly és fontos terület, hiszen miért nincs a büntetésekről vagy az ellenőrzésekről, közúti ellenőrzésekről egy európai szabályozás. A második megjegyzésem pedig a motorkerékpárokhoz, tehát a két és három kerek járművekhez kapcsolódik. Azt gondolom, hogy nagyon sok balesetben érintettek ezek a járművek, de nem technikai hibák miatt. Az elemzések semmi hasonlót nem mutattak ki. Körülbelül 20%-át teszi ki a műszaki hibák a balesetek okának. Lenne egy, előad, egy javaslatom Kuhn úrnak, az előadónak. Ha valamelyik ország kötelezővé teszi ezeket az ellenőrzéseket, az nagyon jó, de ha nem, akkor nem. Valóságos népmozgalom van már ez ellen. Ezért én azt szeretném, hogyha ezt a szubszidiaritás keretében kezelnénk, tehát a tagállami hatóságokra bíznánk. És csak ott lesz szükség a kötelező ellenőrzésre, hogyha egy ezt megkövetelő államban szeretne valaki motorkerékpárral közlekedni, ugyanis ott normális, hogy ezt megkövetelik az ellenőrzés során. De ott, ahol ez nem kötelező, ott a szubszidiaritás kérdése ez, és ezt én elfogadható kompromisszumnak tartanám. Bratsky úr. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Chciałem do dwóch raportów, najpierw podziękując panu Kunowi i pani Szechnalowej za ich pracę. Köszönöm. Kun úr és e, Szenelova asszony jelentéséről beszélnék. Először Kun úrral kezdem. Én azok közé tartozunk, tartozom, akik úgy gondolják, hogy ha valami nem romlott el, akkor ezt nem kell megjavítani máshogy csináljuk az egyes országokban a szervizelést, és máshogy a műszaki vizsgáztatást, eltérőek a nemzeti rendszerek, és szerintem ezzel semmi probléma nincs. Nem gondolom, hogy a kibocsátás ellenőrzés rendszerét meg kellene változtatni a vizsgaközpontokban van kibocsátás ellenőrzés, és ez rendben is van. Ráadásul ne felejtsük el, hogy itt munkahelyekről van szó, tehát hogyha valami újat hozunk be, akkor ezek a munkahelyek elvesznek. Szenalova asszony jelentéséről is szólnék pár szót. Ahhoz is benyújtottam néhány módosítót. A 35-öst, 30, 37-est, Nos, 5%-os eh, eh, kontrollrátát szeretnénk elérni, nem pedig 3%-ot. Ez eh, megint csak több munkahelyet jelent. A 3% az ugyanakkor minimumnak elfogadható, de 5%-ot is tudunk ellenőrizni, ha akarunk. Hogyha a nagy kockázatú cégeket akarjuk ellenőrizni, akkor önkényes rendszer fog életbe lépni. Egy olyan rendszer, ahol egy ellenőr fogja eldönteni, hogy melyik céget ellenőrizze vagy sem, és azok a cégek, ellenőrzésre kerülnek, míg más cégek egyáltalán nem kerülnek ellenőrzésre. Én azt gondolom, hogy megoldásként ez kicsit kockázatos. Nem gondolom, hogy ezeket az új intézkedéseket be kellene vezetnünk. Tehát minden cégnek meg kell adni az esélyt. Ha egy furcsán mozgó autót vesznek észre az ellenőrök, akkor azt ellenőrizzék. Én beszéltem a teherfuvarozók egyesületeivel, és tudom, hogy van olyan ország, ahol ezt a megközelítést alkalmazzák. Van olyan, hogy rendszám alapján válogatják ki az ellenőrizendő autókat, járműveket. Persze ez működhet, illetve ennek végül is van alapja, illetve a félelemnek is van alapja, hogy ezeket az autókat majd, mert úgymond rossz a rendszámú, kilométerenként leállítják ellenőrzésre. Mielőtt a bizottság képviselőinek megadom a szót, mondja az elnök, én magam is beszélnék erről a témáról, illetve a módosítókról, amelyeket benyújtottam a kerekek rossz állapota okoz problémákat, erről már beszéltem, a képviselők ismerik ezt a problémát, tehát rossz kerék használat, a nem megfelelő kerék alkalmazása problémákat okoz. Emellett a vizsgarendszer és a karbantartási rendszer elkülönítése foglalkoztat még. Mi egy olyan országból származom, ahol elismerik a függetlenségét az ellenőrnek, még akkor is, hogyha nem a mi autónkon megoldják úgy, hogy ne, a, ne azon az autón dolgozzon, amelyet aztán ellenőrizni fog, de ez a rendszer működik Nagy-Britanniában. Nem értem, hogy miért kell további terheket róni egy olyan rendszerre, amely Nagy-Britanniában nagyon jól működik. Nem tudom, hogy hogy lehetne igazolni például a pluszköltséget és a vizsgaközpontok plusz adminisztratív terheit. Nyilván máshol ez problémát okoz, ha bekerült a szövegbe. Pirker úr Tól tudom, hogy Ausztriában sem okoz gondot ez a rendszer, nem tudom a többi tagállamban hogy van. A traktorok és a pótkocsik, Én magam is benyújtottam néhány módosítót, amelyek a traktorok és trélereket bevonná a hatája alá ennek a rendeletnek, megint csak anélkül, hogy azokat a traktorokat és pótkocsikat bántanánk, amelyek nem okoznak közlekedési kockázatot, de ha egy utánfutó kimegy az útra, akkor az legyen megfelelő műszaki állapotban Eh, nyilván nem gondoltunk olyasmire, hogy az egyik mezőről a másikra eh, haladó eh, traktort is a hatája alá vonjuk a rendeletnek. Az, hogy az O1, O2 vagy 0102-es kategóriájú trélereket miért akarja, rájuk miért akarja kiterjeszteni eh, a rendszert, azt nem értem. 27 eh, rendszer van az Európai Unióban, 28 hamarosan, nem értem miért akarják eh, mindegyikre ráerőltetni ezt az egy megoldást, amit üdvösnek tartanak. A fék olajteszteléssel kapcsolatban, fékfolyadék teszteléssel kapcsolatban. Eh, tudom, hogy Ferber úr eh, egyik veszőparipája ez. Eh, egy víztartalom tesztet javasolnak itt. Ez a fékfolyadéknál nem a legjobb teszt. Ferber úr egész egyszerűen törölné a hűtőfolyadék tesztelését, én pedig azt mondom, hogy a forralás, illetve a forraláspont teszt a fékfolyadék esetében sokkal megbízhatóbb, tehát én inkább ezt a tesztelést vezetném be. A víztartalom tesztelés teljesen megbízhatatlan Ferber úrnak igaza van, amikor ezt mondja, ugyanakkor hát üljünk le egyszer, hát ha meg tudom győzni arról, hogy a Fake folyadék esetén a forráspont teszt a megfelelő teszt, és akkor tudjuk azt is ellenőrizni. Jött valaki hozzánk a bizottság részéről is. Tonini hol van? Thank you, thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr és köszönöm mindenkinek azt az érdeklődést, amit az anyaggal kapcsolatban kifejtettek. Úgy látom, hogy önök meggyőződéses hívei a közút biztonság javításának. Három jelentés, mindegyik kiváló. Először is gratulálnék tehát a három raportőrnek. Azt gondolom, hogy tényleg kitűnő jelentéseket készítettek, nem csak jó a minőségük, hanem eh, itt eh, most meghallgatva őket, eh, ők kezdték a az ismertetést. Azt gondolom, hogy meghallgatva őket arról, hogy mit gondolnak a többi módosítóról, elmondhatom, hogy összességében egy srófra jár az agyunk. Néhány dologra kitérnék. A két vagy három kerekű segédmotorkerékpárok, az L kategória esetében eh, szerintem jó döntött a raportőr, amikor a hatája alá vonná a műszaki vizsgálatoknak. A bizonyíték erre mutat, a jogszabályok koherenciája is eh, ezt írja elő. Ha rugalmasságról akarunk beszélni, akkor érdemes azokkal a kategóriákkal kezdeni, amelyek eh, komplex rendszereket tartalmaznak, például ABS rendszert, és itt eh, olyan kategóriákra gondolhatok, amelyek eh, a típus jóváhagyási téma során felmerültek, tehát azokat a, azokkal a járművekkel kell foglalkozni, és azokat kell eh, műszaki vizsgára bocsátani az egész élettartamuk alatt. Eh, van még olyan hely, ahol lehetőség van rugalmasságra. Egyetértek a vontatók, illetve a, a eh, utánfutók esetén érdemes azokra az utánfutókra korlátozni magunkat, amelyeknek komplikált berendezései vannak. Itt az O2-esre gondolok, amelyeknek van egy fékrendszere. Nem fogom megismételni azt, amit már önöknek többször mondtam, amikor kérleltem önöket. Nézzük, vizsgáljuk meg a tényeket komoly bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy egy autó kora befolyásolja a műszaki meghibásodos gyakoriságát, illetve súlyosságát, és ez összefügg a balesetekkel. Ezt a javaslatot arra szeretnénk felhasználni, hogy az éves ellenőrzéseket bevezessük bizonyos korú autók esetében, hogyha ez önök számára nem elfogadható, vagy problémás, akkor tényleg csak utalni tudok a baleseti statisztikákra, illetve a kölcsönös elismerés elvére. Több mint 15%-a a jelenleg használt autóknak másodkézből vett autó, amely bizonyos kort már betöltött, amennyiben kölcsönös elismerést akarunk, akkor azt gondolom, hogy további harmonizációra és éves műszaki vizsgára van szükség. Kérem, legalább nyitott elmével fogadják Gross és Koch képviselők módosítóit, akik egy köztes megoldást szaker, arra szeretnének bevezetni objektív körülményekhez kötnék az éves, éves műszaki vizsgát a 160 ezer kilométerhez, illetve a korábban felfedezett komoly hibák meglétéhez. Ami a vizsgaközpontokat illeti, Foster és Benyön képviselők iránt nagy szimpátiával viseltettem, illetve az iránt, amit elmondtak, de tévednek, mert nem akarjuk harmonizálni a vizsgaközpontok természetét, és nem gondolom, hogy a jelentés túlmegy azon, amit én magam legitimnek tartanék. Egész egyszerűen csak azt akarjuk elérni, hogy aki megjavította az autót, vagy aki javítja az autót, ne az adja ki aztán az alkalmasságról szóló papírokat, a, a, a műszaki vizsgát. Azt gondolom, hogy ebben a vonatkozásban Kún úr javaslatai, módosítói egyáltalán nem túlzóak. Szenelova asszony jelentésével kapcsolatban további, továbbra megerősített bizonyos elveket, amelyeket mi is osztunk. Egyes módosítókkal kapcsolatban Fidanza Duran módosítóival kapcsolatban a NOx szintek, illetve a további kerék és kumiabroncs vizsgálatok vonatkozásában megint csak olyan módosítókat kaptunk, amelyeket támogatni tudunk. E, itt is e, rugalmasak vagyunk a pótkocsik vonatkozásában, illetve az utánfutók vonatkozásában. Megint csak azt néznénk, hogy mekkora a e, hatásuk a baleseti statisztikára, és a vizsgaközpontok vonatkozásában is hajlamosak vagyunk arra, hogy ne kilométerben szabjuk meg a legközelebbi eh, műszaki vizsgaközpontot, hanem csak azt mondjuk, hogy a legközelebbibe kell elvégezni a vizsgálatot. Szaviszárasszony jelentésével elégedettek vagyunk, a módosítók javítanak az eredeti anyagon, a formáját is megváltoztatta a jelentésnek, és így könnyebb, könnyebben érthető a tartalmi változásokat is üdvözöljük, a regisztrálás, illetve a nyilvántartásból való kikerülés módozatait világosabbá tette, beleértve azt is, hogy egy életciklusát éppen befejező autó, illetve a roncstelepre kerülő autó hogyan kerüljön a forgalomból kivonásra. Emellett a képviselő asszony a számítás technikai eszközök használatát szeretné megnövelni, az egyes tagállami adatbázisok összekötését, és azt gondolom, hogy ez az önök más szakbizottságban tevékenykedő kollégáinál is megértésre talál. Köszönöm. Kúl úr kap még szót, hogy lezárjuk ezt a témát. Köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt a sokféle hozzászólást, amit a jelentésem kapott, és ezek eh, nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy tisztában lássam a helyzetet. Ha a tanácssal való megalapodást vesszük, illetve hogy az egyes hozzászólók eh, a saját tapasztalataik alapján eh, elmondtak, gyakorlatilag azonos képet kapunk. Nagyobb biztonság, kevesebb baleset, kevesebb halálos baleset, ami a műszaki vizsgálatokkal kapcsolatos és az utalkanasági csomagot illeti. Itt nem tudtuk abban megállapodni, hogy most irányelv vagy rendeletről legyen szó. Az egyes árnyék jelentéstevők a saját nép, ő, saját frakciójuk nevében szóltak, ha itt további kivételeket adunk, akkor gyakorlatilag egyáltalán nem ér semmit egy rendelet. Az egyes rendszerek ugyanúgy fennmaradnak és eltérőek maradnak, mint ma a tagállamokban. A motor kerékpárok kivonása vagy hatály alá helyezése, akkor ez is tagállami hatáskör lenne. A műszaki standardokon túlmenően, amelyek az egyes tagállamok előírnak, nagyon fontos, hogy a vizsgálatok pontosak, megbízhatóak legyenek. És ezek a dolgok szorosan összefüggnek. Úgyhogy az árnyék jelentéstevőkkel való első találkozás során majd néhány elvi kérdést még ezzel kapcsolatosan tisztázni kell. Szenava asszony, én is szeretném megköszönni mindenkinek, aki pontosította a módosítóit, hozzászólt a vitában. Mint ahogy Kun, is el, Kun úr is elmondta, a jogi alap tekintetében változatlanul tartjuk magunkat az eredeti álláspontunkhoz. A módosítók tartalmáról szeretnék szólni. A jogi alapot majd a vita második körére tartanám fenn. Ami a kockázat elemzést, a kockázati besorolást illeti. Ez a rendszer működik, és azt hiszem, hogy nincs mitől tartanunk. Már elmondtam, és több kollega is említette, hogy itt végül is arról van szó, hogy kötelező százalékot írnánk elő a rendelet körében. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, és várom, hogy a következő hetekben továbbra is együttműködjek a árnyék jelentéstevőkkel. Szavizar asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Én nem kívánom tovább folytatni a vitámat Bradburn úrral, nem csak azért, mert már eltávozott. Az egyes cikk nem mond ellent az Egyesült Királyság szabályozásának, és nem növeli az administratív terheket. Hangsúlyoznom kell, hogy nem minden országban működik olyan rendszer, amely, amit kivonnak a forgalomból, hogyha a műszaki vizsgálaton nem felel meg. Én például egyszer két évig vezettem az automat, anélkül, hogy elvégeztettem volna a műszaki vizsgálatot, de pusztán megfeledkeztem róla. Nyilván fontos, hogy az összes releváns okmány a tulajdonosnál legyen. Cikau asszony az 1.f bekezdése bekezdésére hívnám fel a figyelmét, eh, amit említett, ez ott megtalálható. Elnök, köszönöm szépen. Tehát akkor a szavazásra május 30-án kerül sor. A következő napi rendi pont, eszmecsere a közúti kabotás eh, témájában. a közúti áruforgalmazók szociális és munkakörülményei uniós közúti, közúti kabotás fejlesztése és végrehajtása. Mrs. Savisaar, can you turn your microphone off, please? Thank you, Ms. Dudia. We were all hearing your conversation. <laughs>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 Okay, colleagues. Nos, kollégák, akkor kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Fazzoni asszony tartja az első beszámolót az EU közúti kabotás fejlődése, megvaló, fejlesztés és megvalósítása. Én nem akarok személyeskedni, de minden hozzászóló, minden előadó 15 percet kap. Én még nem láttam olyan esetet, amikor bárki tartotta volna a rendelkezésére álló időt, úgyhogy kérem most a 15 perc az alapszabály. Üdvözlök mindenkit, és szeretnék most mindenkit megismertetni azzal a tanulmányjal, amit az EU közúti kabotásáról készítettünk. Tehát a jelentés Er, e, egyelőre csak idegenes formában került e, átadásra. A jelentés szerkezetéről szeretnék most szólni. Röviden bevezetném a közúti kabotás témáját, utána pedig e, bemutatnám, hogy milyen változások történtek az ágazat szabályozásában. A legfontosabb megállapításokat is elmondanám a szabályok végrehajtása kapcsán, illetve Bemutatom, hogy milyen adatokat vizsgáltunk meg, és itt köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak az együttműködésükért. Rengeteg információt kaptunk az ágazatról. Végezetül pedig a magas szintű eredményeket ismertetném. A szociális-gazdasági hatásokat illetően és végezetül a következtetéseimet mondanám el bevezetőül. Gondolom többen tudják, hogy miről van szó, de talán érdemes emlékeztetni arra, hogy a közúti teherszállításban különféle módozatok léteznek. A tanulmányunk a kabotással foglalkozott, Egy olasz szállítmányozót vizsgáltunk a tanulmányban, aki Franciaországban tevékenykedik, tehát ez a kabotás, amikor egy külföldi szállítmányozó egy másik tagállamban fejti ki a tevékenységét. Különféle teherszállítási típusok vannak. A nemzeti szállítmányozáson kívül háromféle nemzetközi típus van, a határokon átnyúló, a kétoldalú és a kabotás. Ezeket a prezentációm, amit gondolom kiosztottak, tartalmazza. Fontos először megvizsgálni a kabotás szerepét az EU piacán. Jelenleg az EU 27 tagállam szállítmányozói által bonyolított forgalom 1,2%-át képviseli a kabotás. Az EU 12 tagállam sokkal aktívabb a nemzetközi szállítmányozásban, és a, ebben a 12 tagállamban kisebb a nemzeti szállítmányozás aránya, mint a 15 tagállam esetében. Majd a későbbiekben még a fő piaci adatokat bemutatom. Először is emlékeztetnék arra, hogy milyen fontosabb változások történtek. 2009-ben egy új rendelet született, aminek a célja a szabályok tisztázása, pontosítása volt, és a főbb hiányosságok orvoslása. Mégpedig itt elsősorban a kabotás tevékenység ideiglenes jellegét volt hivatott orvosolni ez az új szabályozás. A kritériumok nem voltak egyértelműek, ugyanis a, maga a tevékenység, ez az ideiglenes jele sem volt definiálva, Úgyhogy a jogszabályokat mindenki különféle módon valósította meg, érvényesítette. A vitát követően 2009-ben megszületett tehát ez az új rendelet a szabályok pontosítása, tisztázása érdekében, valamint azzal a céllal, hogy mérhetőbb kritériumokat alkalmazzunk. Ez a három alkalom hét nap alatt híres szabály, Tehát, hogy hét napon belül a berakást illetően háromszor fordulhat a tehergépjármű. És megfelelő feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy az adott művelet, kabotá, elfogadott kabotás művelet legyen. Itt 2004 után a bővítés követően komolyan megváltozott a kabotás piaca. Egy bizonyos ideig kétoldalú korlátok, korlátozások érvényesültek a régi és az új tagállamok között, Ezeket 2009-ben szüntették meg zömmel a legutolsókat a bolgár és a román csatlakozás után. A rendeletre olyan a rendelet egy olyan időszakban született meg, amikor ezek a változások bekövetkeztek. Ugyanakkor a rendeletnek még mindig vannak hiányosságai, különösen ami a szabályok értelmezését illeti, az úgynevezett multidrop egy ilyen vitás szabály, Gondolom, hogy ezt a szakzsargont, akik a témával foglalkoznak, ismerik. Egy általánosabb szabályozói keretet igyekeztünk teremteni ennek a tevékenységnek. Vannak olyan kérdések, ami például a munka az ideiglenes munkavállalással kapcsolatos irányelvel is összefügg, ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy a logisztikai lánc különböző szereplőinek milyen felelőssége van. Ez merőbben eltérő az EU különböző területein. Most a végrehajtásra rátérve az új rendelet segített a szabályok érvényesítése terén. Nyilván egy rendelet sokkal erőteljesebb ebből a, ebből a szempontból. A végrehajtó szervek nagyobb ellenőrzési hatáskörrel rendelkeznek. Természetesen nagyon nehéz az egyes szabálysértéseket megfelelően figyelemmel kísérni, ha a befogadó országban akarják ellenőrizni a már berakott járműveket, ez komoly problémákat vethet fel. Ami pedig a különböző végrehajtó szervezetek közötti koordinációt illeti az egyes tagállamok között, vagy az EU egészében, az egyes tagállamok különböző módon valósítják meg a szabályokat, és más feladatokat szabnak az érintett szerveknek, és a helyi nemzeti szervezetek közötti felelősség megosztás is eltér. Ezeket a feladatokat jobban kellene koordinálni. Végezetül pedig ezt az ábrát szeretném még bemutatni. A szankciók is komoly eltérést mutatnak. A rendelet értelmében a befogadó ország feladata a jogsértések, a szabálysértések szankcionálása. A befogadó tagállam dönti el, hogy milyen mértékű díj, bírságot szab ki, de ezek mértéke is jelentősen eltér. Tehát a végrehajtás fokozottabb harmonizációjára van szükség, ugyanis a nemzeti hatóságok típusa, mérete, jellege igen sokszínű képet mutat, komoly eltérések vannak, és ha ezt a két szempontot együttesen vizsgáljuk, akkor a kockázata annak, hogy egy üzemeltetőt utolérjenek, vagy lekapjanak, meglehetősen eltér egyik tagállam és egy másik között. Mi történt a piacon? Egy kis piaci áttekintés. A kabotás kabotás forgalom 14-ről 19 millió tonnára emelkedett 2006 és 2011 között. A, az e 12 részaránya 12%-ról 40%-ra emelkedett. Lengyelország vezető szerepet játszik a, szerepe, a piacon ugyanis fokozatosan megszüntették a korábbi korlátozásokat. In fact, in the analysis of the socio-economic impact ami a szociális és gazdasági hatások elemzését illeti. Itt egyértelmű, hogy a legfontosabb tényező a bővítés volt. Ez hozta a legtöbb, a legnagyobb változást. A bővítés hatása tagállamonként ugyan eltérő. Voltak pozitív hatások és negatív hatások. Az EU15 esetében mindenféleképpen pozitív hatásként értékelendő az a működési költségek csökkenése. Az EU12 esetében a legalacsonyabb ár ugyan felendítette a piacot, viszont a 15-ök esetében a nyerességességet csökkentette. a risk for future of driver shortages in... A nemzetközi forgalomban tevékenykedő sofőrök számának számában komoly csökkenés várható, ami jelentős kockázatot jelent a jövőre nézve. A jelenlegi egyensúly hiány a szociális területet érintő jogszabályok esetében komoly kihívást jelent a verseny szempontjából. És tulajdonképpen ez a kihívás indokolta a konklúzióinkat, a következtetéseinket. Itt most szeretném, szeretnék néhány javaslatot tenni a piac jövőbeni fejlődésével kapcsolatosan. először is úgy gondoltuk, hogy fontos lenne először is a piac liberalizálás fő célkitűzéseit megfogalmazni. A hatékonyság, például egy ilyen fontos cél, és egy mindent átfogó cél az, hogy a teher szállításban is megvalósuljon az egységes közlekedési térség. Ezeket a célokat konkrét intézkedésekkel kell megtámogatni, és figyelembe véve az egyes intézkedések szociális és gazdasági hatásait. Végezetül és itt az idő szűkösségére tekintettel csak röviden, ami a hatékonysági célkitűzést illeti, mi e, a jelenlegi szabályozáshoz képest más megközelítést javasolunk, ugyanis nagyon nehéz a az üzemeltetők számát pontosan nyomon követni. A szabályokat úgy kell alkalmazni, hogy azok ne annyira a rakományhoz, mint a határ átkelésekhez kötődjenek. Itt a régiók is komoly szerepet kapnak. A GPS és más technológiák alkalmazását figyelembe lehet venni, a határátkeléseket, vagy innovatív ellenőrzési rendszereket. Ami pedig az egységes közlekedési térség célját illeti, a nagyobb nyitást a mélyebb harmonizációval kell párosítani a munkakörülmények, a végrehajtási tapasztalatok vagy gyakorlat, a logisztikai lánc különböző szereplőinek a szerepe mind fontos szempontok. 2002-ben, 2012-ben, tehát tavaly születtek javaslatok a piac további nyitására vonatkozóan megfelelő intézkedésekkel párosulva. Hát nagyon köszönjük, 60 másodperccel volt több, mint ami időt adtam, de ez elfogadhatónak tartom. Pastori úr következik. to everybody, will, uh, will uh, speak in Italian. Köszönöm, olaszul fogok beszélni. Degli efficienti servizi di traduzione della uh, E, tehát kihasználom a nagyszerű e, tolmácsolási lehetőséget olaszról. A második e, előadás a társadalmi és a szociális és munkakörülményekről szól, tehát a fuvarozók szociális és munkakörülményeiről. Alapvetően kapcsolódik ahhoz, amit eddig hallottunk a kapbotás ról. Nézzük, hogy hol kapcsolódhatunk bele. Megpróbálom én is 15 percben összegezni az előadást, és a jelenlegi helyzettel kezdenék, aztán elmondom önöknek, hogy milyen jellegű az EU szabályozás, hatályos szabályozás, elemezzük a kamionvezetők szociális és munkakörülményeit, és aztán megnézzük, hogy milyen kritikus kérdések merülnek fel, amikor be akarjuk tartatni ezeket a munkakörülményeket. És ahogy mondom, mindez kapcsolódik a kabotásról eddig elmondottakhoz. A célkitűzés az az, hogy felmérjük az általános munkakörülményeket, illetve az azokat betartatni hivatott ellenőrzéseket. Megpróbáljuk a hatályos jogszabályokat elemezni, ebben a tanulmányban, és hogy milyen nemzeti eltérések vannak. Az elő, egy előző tanulmányhoz köthető az 561 per 2006-os rendeletnek a betartatása, illetve ennek a rendeletnek a hatása a fuvarozókra. Dal punto di vista metodologico abbiamo eh, fondato la cosa molto su, lo studio molto su dati anche diretti. Al di- Ami a metodológiát illeti, egy eh, közvetlen megközelítést eh, alkalmaztunk, tehát eh, nem csak a dokumentumokat vizsgáltuk, illetve a jogszabályszövegeket, hanem konkrét esetekre koncentráltunk, és felvettük a kapcsolatot az érdekeltekkel, az érintettekkel, akik közül most is látok itt néhányakat. Emellett kamionsofőrökkel is beszéltünk, hogy első kézből értesüljünk arról, hogy ez a rendelet ténylegesen hogyan érvényesül. Számba vettük a pihenőidőre, a vezetéssel eltöltött időre vonatkozó hatályos jogszabályokat, a munkaidőre vonatkozó hatályos jogszabályt, valamint a 2009-es eh, közlekedési csomagot is. Ugyanakkor vannak olyan jogszabályok is, amelyek eh, noha nem erre az ágazatra lettek kitalálva, mégis eh, kihatással vannak erre az ágazatra is, például a kombinált közlekedésre vonatkozó irányelv, vagy pedig a kihelyezett munkavállalókról szóló irányelv. Hogyha megvizsgáljuk a teljes képet, akkor azt látjuk, hogy az európai fuvarozási ágazat a nagyobb verseny és a nagyobb biztonsági követelmények miatt jelentős mértékben megváltozott. De mint ahogy látni fogjuk, egyes hatások kicsit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 Megvizsgáltunk olyan dolgokat, mint munkaidő, vezetéssel eltöltött idő, tehát azokat a lépéseket, amelyek a szociális standardok növelésére, javítására irányultak, illetve a verseny előmozdítására életbe léptetett jogszabályokat is megvizsgáltuk, és itt nyilván, ahogy önök is tudják, más jogszabályoknak is hatásuk volt erre a témára. A kollégák már egyes témákról a kollega már egyes témákról beszélt. Azt látjuk, hogy az új tagállamok piaci részesedése 2004-től egy olyan helyzetet eredményezett, hogy több fuvarozó jelent meg a piacon, ugyanakkor nem lett a piac harmonizálva. A munkakörülmények vonatkozásában sem. Tehát kialakult egy erőteljes eltérés a régi tagállamok és az új tagállamok piacai között. Nyilván a fizetési szintek, illetve a különböző gazdasági struktúrák, valamint a, az egyes országokban eltérő munkakörülmények adták ki azt a különbséget, amely ma megfigyelhető. Többféle megoldást találtak ki arra, hogy hogyan lehet versenyképesnek maradni a piacon. Egyes megoldások szerint a versenyt kell szabályozni, oly módon, hogy kiegyenlítődjenek a piaci viszonyok, és tisztességesebb legyen a hozzáférés a piachoz. de mint ahogy én is jeleztem eh, korábban, vannak olyan cégek, amelyek mindössze postafiókként léteznek, más eh, cégek eh, állvállalkozói státuszokat létesítenek a sofőrök számára, illetve megint mások teljesítmény alapú bérezést vezettek be. Ezek olyan intézkedések, amelyek révén a versenyképességet akarták a cégek növelni, és csökkenteni a fuvarozás költségeit. Ugyanakkor az élet és munka körülményeket ezek az intézkedések aláásták a kamionsofőrök között. Kicsit lassú a rendszer. Il lavoro, uh, appunto, abbiamo detto uh, quali sono. Hogyha most a munkakörülményekre koncentrálunk, és eh, megnézzük az egyes országok, országcsoportok közti eltéréseket, akkor látjuk, bár az általánosítás, hogy az EU-15 uh, színvonala jóval magasabb, mint az EU12-é. Ugyanakkor egyre nagyobb rugalmasságot követelnek meg a kamionsofőröktől. Én már nem csak vezetniük kell, hanem a rakodás munkálataiban is részt kell venniük, tehát a kamionok rakodását is nekik kellene elvégezniük ami gyakorlatilag a pihenőidő rovására megy. Emellett, és ezzel egy időben csökkentek a jövedelmek. Vizsgáljuk meg a az érintettek beleértve, ezek az ábrák az érintettektől kapott visszajelzéseket mutatják, minden ábrára nem marad idő, de a fő információ itt az, hogy mely tényezőknek van legnagyobb kihatása a munka és életkörülményekre, a különböző foglalkoztatási rendszerek, az első tétel, amely a munkával kapcsolatos, és amely lefedi a munkavállalók főbb problémáit. Aztán ez az ábra azt mutatja, hogy mely területeken romlott leginkább a helyzet, a munkaidő, a jövedelem, illetve a munkakörülmények lettek azonosítva, mint romló tényezők úgy írják le magukat, mint akik igen bizonytalan környezetben kell, hogy dolgozzanak. Ezek az adatok is fontosak, és megmutatják, hogy milyen bér viszonyok uralkodnak az egyes országokban. Az új tagállamokban egy sofőr havi fizetése 250 és 450 euró között mozog, ez, erre jön rá a 40-45 eurónyi napi díj. Ebből kell megélniük, ez eléggé bizonytalan hátteret ad nekik. Ennyi pénz nem elég arra, hogy hotelban aludjanak, tehát eh, a nap 24 óráját a vezető fülkében töltik, ott alszanak, Aztán eh, van egy olyan rendszer, ami alapján eh, megtett kilométerre fizetik ki őket, ez aláshatja a közút, közlekedés biztonságot, ami, ami eh, elfogadhatatlan. Vannak plusz költségek, például az egészségügyi kiadásaikat nagy részt nekik kell fizetniük, összességében úgy ítélik meg, hogy az állampolgárságuk alapján fizetésbeli diszkriminációnak az áldozatai. Hogyha a pihenő parkolókban a biztonsági körülményeket vagy viszonyokat nézzük, akkor pedig ahelyett, hogy pihennének és aludnának, ott tolvajoktól kell tartaniuk. Gyakorlatilag őrizniük kell, amikor pihenniük kéne, őrizniük kell a rakományt. Nézzük milyen kritikus pontok azonosíthatók az EU jogszabályainak betartatása kapcsán. Ezek egy része objektíven igazolható, alapvetően itt olyan cégek térnyerése figyelhető meg, amelyek olyan országokban vannak bejegyezve, ahol a munkakörülmények, illetve a bérköltségek a munkáltató szempontjából kedvezőbbek, vagyis alacsonyabbak. Tehát az EU12-ből származó csoport sofőröket nagyon gyakran alkalmazzák hosszú ideig a régi tagállamok területén, amely megsérti a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályokat, mert ez esetben az ottani szabályokat kellene figyelembe venni az ő alkalmazásuk és díjazásuk során. Ami a kabotást illeti, ott azt látjuk, hogy megpróbálták kialakítani a kabotás gyakorlatát. Sajnos ezen a területen nagyon kevés az ellenőrzés, ez az előző tanulmányból is kiderült. Az olasz adatok állnak rendelkezésre, és ott egyértelmű, hogy a szállítási költségeket 20-25%-kal lehet csökkenteni akkor, hogyha egy postafiók cég intézi a szállítási feladatokat, illetve ez foglalkoztatja a sofőröket. Elfogyott az időm, elnök úr? Akkor a következtetésekkel lezárnám. A közúti szállítási ágazatban megfigyelhető változások olyan irányba kell, hogy történjenek, hogy külön figyelmet szentelünk a piaci körülményeknek, illetve a szociális és munkakörülményeknek, mert nagyon nagyok az eltérések. Sokkal többet kell tenni a harmonizáció érdekében, a munkakörülmények területén, ami a szabályok betartatását illeti. Azt láttuk, hogy a szabályok értelmezésében vannak különbségek, valamint a szankciórendszert is különbözőképpen alkalmazzák. ahhoz, hogy végrehajtassuk a, betartassuk a szabályokat, természetesen pénzügyi kötelezettségvállalásra is szükség van, mert az ellenőrzéseket eh, meg kell erősíteni, ami pénzbe kerül, ez egy eh, komplex és bonyolult eh, feladat. Utolsó szlájd, elnök úr, Mi jobb együttműködést szeretnénk látni a tagállamok részéről. Eh, emellett a legrosszabb tagállami gyakorlatok pelengére állítására gondoltunk, és eh, fekete listát készítetnénk azokról a cégekről, amelyek nem tartják be a szabályokat, gyakorlatilag egy kockázatlista, eh, illetve egy közös lista eh, azonos eh, kocká, eh, közös kockázat bemérő rendszerre lenne szükség. Emellett érdemes lenne áttekinteni a pihenőidőre vonatkozó irányelvet. A többi információt megtalálják abban a jelentésben, amelyet elkészítettünk, és természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre. Kérem, hogy kapcsolja ki a mikrofonját, mondja az elnök. Nagyon figyeljenek oda az időre. A következő időszakban eh, kérdéseket várok a képviselőktől, nem pedig beszédeket, tehát eh, kérdéseket, és kérem, hogy ezt vegyük eh, komolyan. mindig probléma van Fizoni hogy kivételével akkor, amikor valaki tanulmányt ismertet, sok idő megy el vele. Kuhn úr. Az Alkanz Rövid leszek, elnök úr. A bizottság a kabotás piacát bővíteni kívánja, és ahogy Pastori úrtól hallottuk, ezt nem, le, nem, ezt nem kéne megengedni. A frakcióm kérdése ezzel kapcsolatosan Pásztori úrhoz, hogy valóban a közúti forgalom, a közúti közlekedés területén az EU-n kívüli munkavállalóknak akár heteken át európai utakon hontalanul, parkolókban, meghálva, szabadidő nélkül kell ö, dolgozniuk, vagy vezetniük. Itt a szociális feltételek tekintetében messze vagyunk az egységes piactól. Ha vámunió van, és a Schengeni rendszer is működik, akkor szerintem elfogadhatatlan ebből a szempontból a kabotás. A jogszabályokat végre kell hajtani európai szinten, és sokkal hatékonyabbá kellene tenni az ellenőrzést, és a nemzeti jogszabályokat pedig hat, végrehajtani. ik wilde de twee sprekers danken voor hun inleiding. Ik denk dat de studie zeer nuttig is debat Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak is a prezentációját. Nagyon egyértelmű következtetéseket mondott el nekünk. A szociális harmonizáció nem valósult meg kellő mértékben. Ezekben a kényes körülményekkel járó időkben a vezetők úgy végzik szakmai munkájukat, hogy annak nincsen megfelelő kontrollja. Nagyon sok dolog került itt említésre, Gondolok itt például a postaládák használatára. Postafiók cégek használatára. Egyébként ezt maga a biztos sem tagadja. A bizottság is úgy gondolja, hogy európai szinten nyilvántartásra van szükség, és ezeket a cégeket rendszeresen ellenőrizni kell. A digitális tahográf szintén munk, problémát okoz, és ez is nehezíti az ellenőrzést. Egy konkrét kérdés az előadóhoz. valójában ki kell azt mondani, hogy intézkedéseket kell tenni a szociális harmonizáció érdekében. Képzeljék el, hogy maguk írhatják meg ezt a szabályozást. Mi lenne az a két prioritás, amit önök szeretnének európai szinten megoldani a munkakörülményekkel kapcsolatban? És amennyire lehet, kérem, hogy legyenek konkrétak, hogy az önök ajánlásait követhessék. Ich danke den beiden für Köszönöm mindkét előadónak a kiváló munkáját. Nagyon fontos, hogy ilyen tanulmányok rendelkezésre álljanak a munkánkhoz. Itt bizonyos hiányosságokat kell áthidalni, a tanulmányok ellenére azonban jó lenne, hogyha nem kedvetlenednénk el. Alkadrai úrhoz hasonló az én kérdésem is. Már néhány éve a Trana féle jelentés kapcsán a eh, eh, az ellenőrzések hiányosságáról, a szankciók hiányosságáról beszéltünk, eh, illetve a határokon átnyúló végrehajtásról. Kalasz úr említette, hogy ezeket az ellenőrzéseket hogyan lehetne tovább fejleszteni. Én úgy gondolom, hogy az ilyen határokon átnyúló végrehajtás mindenféleképpen erősítendő. Itt együttműködése van szükség, és talán ebben az anyagban is ezt érinteni kellene. Bajszak úr. Oui, <laughs> oui. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a következtetéseket is, amik az imént elhangzottak. Amikor arról beszél, hogy jobban meg kellene nyitni a közúti kabotást, és arról, hogy kielég, nem kielégítőek a jelenleg létező ellenőrzés, ellenőrzések, pontosan így gondolom én is. Még akkor sem, hogyha az ellenőrzést végző személyzetet meg ezzel szereznénk, még akkor sem tudnánk elérni, hogy a szabályokat betartsák, ugyanis annyi kamion közlekedik az úton. És konkrétabban nem gondolja, hogy ameddig nincsen olyan európai szociális keretünk, ami harmonizáltan működne és rögzítené a munkafeltételeket, úgy, ahogy azt az önök felmérés is alátámasztotta, a vezetők számára is fontos. Ez magában foglalna egy minimálbért, ami európai skálán megfelelő lenne. Ezen kívül szociális szabályokat és egységes munkafeltételeket az Európai Unió teljes területén. Ha ezek a feltételek nem megvalósíthatók, akkor szerintem nem szabad jobban megnyitni ezt a folyamatot, inkább a vasút felé kellene terelni a szállítmányozást, ahelyett, hogy még több kamiont engedünk az utakra. Riké úr? Köszönöm, elnök úr. És köszönöm a tanulmány két szerzőjének is, hogy egyértelműen megmutatták nekünk, hogy gazdasági szempontból viszonylag kis előnyt kovácsoltunk abból, ami szociális szempontból nagy hátrányokat okozott. Több ezer sofőrt bocsátottak el, és több ezer rabszolga dolgozik még mindig az európai utakon elviselhetetlen körülmények között. És irányelvek tekintetében ez még az egyik legnagyobb siker volt európai szinten. A bizottság most azt javasolja, hogy ezt a kabotás irányelvet felül kell vizsgálni, és a parlament kihasználhatná ezt az alkalmat arra, hogy ezt eltöröljük, nem pedig arra, hogy még inkább megerősítsük. Még nem volt alkalmunk vitatkozni arról, pedig engem érdekelne, hogy azt gondolják-e, hogy alkalmazható szigorúan és formálisan a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályozás mindazokra a szállítókra, akik dolgoznak, és akik a kabotás keretében működnek. Köszönjük. Szilvia, kérem, legyen rövid, hogyha lehet. Köszönöm szépen, elnök úr. A bemutatott tanulmányok alapján úgy gondolom, hogy a sofőrök számára a legnagyobb probléma az, hogy a vezetési és a pihenési időket betartsák. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye a digitális tahográfról szóló véleményünkben már foglalkoztunk ezzel, és a tagállamok továbbra is ellenállnak a harmonizációnak. Mi szeretnénk a szankciókat harmonizálni, sajnos a tagállamok ezzel nem értenek egyet. Megkérdezném, hogy hány vállalkozást büntettek meg? Számos problémát emlegettek, de nem tudjuk az ellenőrzési oldalon, hogy hány céget büntettek meg ezek miatt. A szankciók kellően eltántorító jellegűek? És mit tettek a biztonságosabb parkoló kialakítása érdekében? Ugyanis ez egy másik olyan indok, ami miatt a, a sofőrök nem tudnak eleget pihenni. Ami pedig a minimálbért illeti. Ezt a gondolatot mi is támogatjuk, de például Németországban vannak olyan vállalkozások, amelyek Fülöp-szigeteki sofőröket alkalmaznak 6 hónapig, és nemzetközi szállítmányozásban is igénybe veszik őket tagállamok között. Tehát gyakorlatilag vannak olyan országok, amelyek a szállítmányozás során az alacsony költségű, az EU-n kívülről érkező sofőröket preferálják, annak ellenére, hogy az EU-ban nagyon magas a munkanélküliség. Tudjuk, hogy Németországban nincs minimálbér. Tehát van néhány olyan elem, amelyet még elemezni kellene. Ami pedig a kabotás liberalizációját illeti, és a határok lebontását a kabotás területén, én azt gondolom, hogy ez a liberalizáció fokozatosan a szociális körülményeket egy szintre hozza majd, és nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy az egységes piacról beszélünk. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen, két kérdésem lenne. Az Európai Parlamentben sokat beszélünk a végrehajtásról, a pihenőidők betartatásáról. Ebben a tanulmányban megvizsgálták-e az ellenőrző, ellenőrzések számát, ezek növekedtek-e vagy csökkentek, és mennyire voltak hatékonyak ezek az ellenőrzések? az adott szabálysértés büntet megbüntetése vagy szankcionálása tekintetében, mert a helyzet úgy tűnik, hogy tovább romlik. A második kérdésem, a kabotás eredetileg azzal indokolták, hogy ezáltal elkerülhetők az üres járatok. Ugyanakkor viszont azt hallottuk, hogy erre vonatkozóan nincsenek adatok, és nem tudunk erről semmit. Tehát vagy nincs takográf, vagy nem működik, vagy nem ellenőrzik, ha ellenőriznék, akkor viszont kellene, hogy adatok rendelkezésre álljanak. A, mennyiben az üres járatok nem szorultak vissza, akkor pusztán csak a ö, nagyobb nyerességgel lehet indokolni a kabotást, amit a az alacsonyabban megfizetett munkavállalók sofőrek révén érnek el a vállalatok, és ez különösen problematikus. Szóval Kívánok szólni, Meissner. Wenn man das so hört... Meissner asszony. Nem tudom, hogy mi lehetne a megoldás itt a kabotás liberalizálásáról szólva. Ez logikusnak és észszerűnek tűnik egy belső egységes piacon, viszont azonos feltételeket kell akkor biztosítani. Ezt el lehet érni? különösen tekintel arra, hogy a tagállamok között, sőt akár régiók között is eltérőek a szociális feltételek. Számos ajánlást fogalmazott meg, nem tudom, hogy ezeket mennyire lehet megvalósítani. A jogalkotási eljárásban is egyet kell érteniük a tagállamoknak. Thank you. One question from me. Köszönöm. Egy kérdés tőlem. Azt szeretném egyértelműen megtudni, hogy ez a tanulmány a szociális és munkakörülményekről szól, az európai közúti fuvarozásról. Tehát ez nem a dél-amerikai Andok hegység vagy az afrikai szubkontinens sofőreiről szól. Ugyanis amit én itt olvasok, az inkább az afrikai szubkontinensre emlékeztet, minden tiszteletem az afrikaiaké, de én az Andokban eh, várnék ilyen körülményeket, nem pedig az Európai Unióban. Talán érdemes lenne ezt megkérdeznünk az, a Nemzetközi eh, Közúti eh, Szállítási Szövezetről. Basszoni asszony, kíván válaszolni a kérdésekre? Kérem, hogy röviden tegye. Igen, a szociális körülményekről nem én fogok beszélni, mert azt gondolom a kollégám ezt jobban meg tudja tenni. Kezdjük az utolsó kérdéssel adunk ajánlásokat, és ezek közül némelyik a hatékonysági célokhoz kapcsolódik. Azt gondolom, hogy ezeket egyszerűen lehetne átültetni a gyakorlatba, hiszen hét napon belül kell bizonyos intézkedéseket megtenni, és ezeket nagyon könnyen meg lehetne valósítani. Van egy másik aspektus, amit az utolsó kérdés érintett, és amire mások is kitértek. A szociális körülmények eltérnek az EU egyes tagállamaiban, és ez kihívásokat támaszt. De az igazság az, hogy a liberalizációval, de nem csak a liberalizációval, hanem a bővítéssel is azt értük el, hogy fokozatosan kiegyenlítődtek a fizetések például a különféle munkavállalók, így a sofőrök esetében is. Ami problémát okoz, az a szociális biztonsági rendszerek, amelyek az egyes tagállamokban léteznek. Nem emlékszem már, hogy melyik kérdés szólt a, a munkavállalók kiküldéséről szóló irányelv alkalmazhatóságáról. Röviden ezt a témát is érintettük a tanulmányban, de úgy látjuk, hogy ezt az irányelvet nagyon nehezen lehetne a kabotásra ráhúzni. Vannak országok, ahol mégis ezt alkalmazzák. Franciaországban például szokásban van ennek az alkalmazása. De egyes helyzetekben nagyon nehéz lehet ezeket a rendelkezéseket alkalmazni. Olyan megoldást kell találnunk, ami valójában működni tud a gyakorlatban. És volt más kérdés a vállalkozások bejegyzésével kapcsolatban. Már nem is emlékszem, hogy kitette fel ezt a kérdést. Van egy olyan igény, hogy javítani kellene a kommunikációt és az információáramlást uniószerte. És erre egy jó példa az, hogy a külföldi cégeknek is bizonyos regisztráción kell keresztül menniük. Ez szerepel a munkavállaló kiküldéséről szóló irányelvben is de ebben még mindig nehézségek mutatkoznak. Ismét gyakorlati megoldásokra van szükségünk, ezeknek ráadásul hatékonyaknak is kell lenniük. És volt még valami, amire szeretnék reagálni. Mindenképpen nagyon szívesen várjuk közvetlenül is a javaslatokat, és akkor megfontoljuk ezeket. Pastori úr? Igen, köszönöm. Ezek a kérdések valóban nagyon jelentősek. Nem szerettünk volna túlságosan negatív képet festeni a fuvarozási piacról, különösen pedig nem a munkavállalókról, de a liberalizáció nagyon gyorsan zajlott le, a harmonizáció pedig nem követte ezt az ütemet. És ez egyre élesebben látható, amióta új tagállamok csatlakoztak az Európai Unióhoz. A körülmények nagyon gyorsan változtak emiatt. És egy kicsit túl gyors volt a körülmények romlása. Ezért intézkedéseket kell hoznunk most azonnal, hogy ez a helyzet ne tartson tovább. A vezetési és a pihenési idő, illetve az ellenőrzés alapvetően a tahográf kérdését jelenti. Fontos az, hogy bizonyos számú napig működni tudjon, ellenőrizni tudja ezt a cég, illetve évente egy vizsgálatot kell ezen végrehajtani. Természetesen itt is előfordul csalás. De most nem azért vagyunk itt, hogy az ilyen esetekről vitatkozzunk, csak azt szerettük volna megvizsgálni, hogy mi az, ami megvalósítható. A vezetési idő és a pihenési idő területén léteznek ellenőrzések, nagyon sokan ellenőrzik ezeket a számokat. De lehet, hogy más körülményeket, például a vezetési magatartás senki nem ellenőrzi. Gondolok itt például a kiküldött munkavállalókra. Ők olyan személyek, akik hetekig vagy akár hónapokig egy másik tagállamban dolgoznak. Nekik nem lenne joguk abban a tagállamban dolgozni, és íme már is egy kritika. Lehetséges, hogy az ellenőrzés nem megfelelő, vagy a megvalósítás nem tökéletes. Van egy szabályozás, de azt gondolom időt kellene szánni arra, hogy ezt ellenőrizzük. A tahográffal jobban ellenőrizni tudjuk a munkanapok számát és magukat a vállalkozásokat is. Nagyon gyorsan átfutom a jegyzeteimet, várjanak egy picit. Csak szeretnék minden kérdésre válaszolni. Több munkanapot is ellenőriztünk és több vállalkozást is megbüntettünk. Olyan vállalkozások, amelyek benne voltak a nyilvántartásban, és az idők során ennek a folytatása javíthatja az ágazatot és a vállalkozások viselkedését is. És miért állt elő ez az egyenlőtlen helyzet az országok között? Egyrészt azért, mert nem történt meg a harmonizáció. Nem csak a szállítmányozásról beszélek, ugyanis lehetne javítani a versenyképességet, a biztonságot, de olyan sok különbség van az egyes szabályok megalkotásában és megvalósításában. megosztottságot láthatunk ezen a területen, és sokkal egyszerűbb előre megoldani ezeket a helyzeteket, mint utólag. A kabotással kapcsolatban nem azt javaslom, hogy ne bővítsük ki a kabotást. Most egyszerűen csak súlyosbodott az a probléma, amit már több mint tíz éve ismerünk. Tehát inkább arra van szükség, hogy a szabályokat jobban betartsuk, nem pedig arra, hogy még további szabályokat hozzunk. Nos, akkor én megköszönném önöknek, hogy eljöttek. Kérem adják át a helyüket a következő négy hozzászólónknak. Ők csak öt percet kapnak fejenként. So I'm looking for Mr. Mr. Mr. Pilar Pur, Valero, Nielsen és Stokes urak vannak itt. Mr. Pilar, the first speaker. Pilar Pur fog először beszélni. Okay. Now, gentlemen, five minutes, please. I know the temptation. Köszönöm, öt percet kap mindenki, bár tudom, hogy eh, szívük szerint tovább beszélnének, ebben az esetben viszont eh, visszaélek azzal a jogommal, hogy el tudom venni önöktől a mikrofont, tehát kérem öt percre állítsák be magukat. E, Pilár úr a Klekat nevében, tehát a szállítmányozók szervezete nevében fog beszélni, e, e, aztán a szakszervezeti részről, majd az AIRU részéről, és fog beszélni Nielsen úr, és Stokes úr pedig az Eurocontrol RUT részéről fog 5 percben beszélni. Pilár úr a szállítmányozók részéről. Jó napot kívánok, Tomi Pilár vagyok, én vagyok a főjogtanácsosa és főtitkára a Svéd Szállítmányozók Egyesületének, valamint az Európai Szállítmányozók Egyesületét is eh, képviselem. Meghallgattam a jelentéseket és a kérdéseket, és jegyzőkönyvbe szeretném mondani azt, hogy a szállítmányozó közösség semmilyen módon nem eh, támogatja, díjazza, vagy eh, mozdítja elő az olyan viselkedés formákat, amelyek nem felelnek meg a jogszabályoknak. Ugyanakkor az imént vázolt, elnagyolt képpel sem tudunk egyetérteni, nem igazán ismerjük fel a szállítmányozói közösséget ebből a képből, amit felvázoltak. Mi szeretnénk, hogyha vita nyílna arról, hogy ki és hogyan fér hozzá az egységes európai piachoz, ugyanakkor ezt ne, ne ezt tények alapján folytassuk le ezt a vitát, ne pedig pletykák alapján. 5 perc van, akkor gyorsan összefoglalom. Valóban mi vagyunk a képviselői az európai szállítmányozó cégeknek. Most vagyok itt először, nem teljesen tudom, hogy hogy működnek a dolgok. Hogy néz ki az európai közúti szállítmányozási piac a szállítmányozók szemszögéből? Nos, a mi véleményünk nem az a magas szintű dokumentumom, dokumentumra van alapozva, amit önök itt ismernek, hanem a bizottság januári anyagára alapozunk a szállítmányozók nem tudnak minden megkötés nélkül szállítmányozni. Európában vannak vannak korlátozások, heti három szállítmányozást, transportot e, engedélyeznek, ez nem mindig teszi lehetővé a járművek optimális kihasználását. Tudom, hogy erről itt most volt szó, a nemzetközi szállítmányozási munkát be kell fejezni, mielőtt a kabotás be, elkezdődhet. Ez, ez gyakorlatban problémákat okozhat, mert egy félig megrakodott kamiont nem lehet kabotásra használni, addig, amíg a nemzetközi fuvart nem teljesíti. A működési feltételek egyik tagállamról a másikra változnak, ez megint csak jelentős problémát okoz és a fuvarok konszolidálása is problémát okoz, mert egyre bonyolultabbá válnak a fuvarok. Vannak folyamatban lévő perek a működési feltételekkel kapcsolatban, és ezek a szabályok eltérő értelmezéséből erednek. A hatályos szabályok nagyon nehezen ellenőrizhetőek, nagyon nehezen végrehajthatóak, eh, ami egy eh, piacműködési probléma. Ezzel természetesen mi nem tudunk semmit se kezdeni. Mi a javaslat lényege? nem látjuk, hogy egy nagy robbanás lenne a bizottság javaslatának következtében. A szállítmányozók csak akkor fognak kabotást használni, ha szükséges és van rá igény. A kabotás piaci súlya alacsony, akár a belföldi, akár a nemzetközi szállítmányozáshoz képest. Láttunk a bizottságtól jelentéseket és az Eurostattól statisztikákat, amelyek azt mutatják, hogy a kabotás szerepe maximum 5% körül van. Én láttam olyan statisztikákat is, amelyek 20%-ot említenek. A kérdésem az, hogy mit mérnek és hogyan mérik. Én láttam olyan jelzéseket is, hogy egy egy külföldi bejegyzésű, bejegyzésű kamiont szinte azonnal kabotás fuvarozónak számolnak, függetlenül attól, hogy milyen fuvar teljesít. Amit mi szeretnénk, az a kabotás műveletek számának maximalizálásának megszüntetése. Ezt szeretnénk elérni. Hét napos időszakra kell kivetíteni továbbra is a kabotás műveleteket, tehát hét napon belül kell elvégezni, de ne legyen maximális szám, tehát ne maximalizálják háromban, mert ellenőrzési nehézségeket vet fel a jelenlegi rendeletnek vannak problémás részei, mi minősül szállítmánynak, mi minősül rakománynak, az utánfut, a pótkocsi félig tele állapotban is rakománynak minősül, teljes rakománynak, stb. Tehát ilyen dolgokat kellene tisztázni. A takográf használat, a digitális takográf használatát el lehet terjeszteni. Mi is támogatjuk azt, hogy a szabálytalanságokat megszüntessék, azok ellen fellépjenek, de ez nem szabad, hogy a szállítmányozási piac liberalizációjának útjában álljon, azt gondoljuk, hogy a két dolog megférhet egymás mellett. Semmi problémánk a European Register of Road Transport Undertakings kialakításával. akkor talán még maradt egy percem. És le is zárom. A szállítmányozási közösség azt tartja a legfontosabbnak, hogy az Európai Unió egyik alapvető elve a javak szabad mozgása, a szállítmányozási piac ennek része. Mi szeretnénk, hogyha hasznot húzhatnánk ebből a e, szolgáltatási szabadságból, illetve a e, javak szabad áramlásának e, elvéből, és természetesen minden jogszabályt be kell tartani, ezzel egyetértünk, hogy olyan rendszerre van szükség, ahol nem lehet visszaélni a sofőrök kiszolgáltatott helyzetével, nem lehet visszaélni a rendszer gyengeségeivel. Százszázalékos harmonizációra van szükség addig, azelőtt, mielőtt a liberalizáció megtörténik. Azt gondolom, hogy lépésről lépésre lehet előre haladni, legyen az első lépés a kabotás rendelet tervezet, és aztán 3-4-5 év múlva a rendszerek harmonizációjába irányába kell elmozgulni, és aztán ezt követheti a teljes liberalizálás. A kérdésem a parlament felé címezve, az, én kér, az a kérdés, amit felteszek, az az, hogy a bővítés miért jár a munkakörülmények romlásával? Miért tekintik ezt automatikusnak? Hogyha növeljük a rendszert, akkor, akkor rosszabb eh, lesz önök szerint, még pedig szerintem lehet javítani a rendszeren. Köszönöm. Hmm. I appreciate five minutes is difficult. Tudom, hogy öt percben nehéz szólni, de kérem, hogy segítsenek. Parillo úr az Európai Szállítmányozók Szövetségétől. Köszönöm, elnök úr. Roberto Paridónak hívnak, az Európai Közúti Szállítmányozók elnökének, ö, szervezetének elnöke vagyok, az összes európai közúti fuvarozót mi képviseljük. Egy olyan kérdéssel kezdeném, amelyet azt hiszem egy képviselő mondott el hogy léteznek-e megoldások. Igen, léteznek a megoldások, át kell őket ültetni a gyakorlatba. De ennek a költségét a, a fuvarozó, illetve a munkavállaló viseli. A szociális partnereket illetően azt gondolom, hogy fontos, hogy ehhez ragaszkodjunk. A szociális partnerek olyan munkavállalók és vállalkozások, akiknek nem csak közös az álláspontjuk, és közösen elemzik a helyzetet, és értékelik a bizottság javaslatait, hanem javaslatokat, közös javaslatokat is tudunk megfogalmazni. És hangsúlyoznám azt is, hogy mi egy tisztességes versenyt támogatunk a piacon, és nincs szükségünk szociális dömpingre. Azt szeretnénk, hogy minden lehető legjobban működjön, de közben a szabályokat is betartsák. Bizonyára megkapták azokat a javaslatokat, amelyeket a szociális partnerek készítettek el. Ezek közül egyre hívnám fel a figyelmet, ami különösen fontos számunkra, és ami, ahogy már említettem, a szabályozott piacot támogatja. Ez pedig az, hogy egy kötelező úti dokumentumot kelljen kiállítani, ami tartalmazza a szabályokat az adózás, az útbiztonság, a szociális feltételek, illetve a szabályok gyakorlatban való megvalósításának tekintetében. És ebbe a dokumentumba kellene belefoglalni azokat az intézkedéseket, akár jogszabályok, akár nem jogszabály jellegűek, amelyek lehetővé teszik a harmonizációt és egy olyan mechanizmus létrehozását, amelyel a tagállamok felismerhetik, hogy milyen a helyzete a közúti fuvarozásnak a területükön. Ebben látható lenne továbbá, hogy hol tart a harmonizációs folyamat. És ez megfelel annak, amit önök, európai parlamenti képviselők eldöntöttek. Ugyanis 2011. novemberében önök egy nagyon egyértelmű állásfoglást készítettek a fehér könyvvel kapcsolatban. Az Európai Parlament állásfoglalása. Nem is beszélek róla többet, hiszen önök szavazták meg, nagyon jól ismerik, de ez kimondottan hivatkozik a versenytorzításra és a szociális dömpingre. Említi továbbá az egyik olyan javaslatot, amit a bizottságnak 2013-ban kellene elkészítenie a szociális és munkafeltételekről Európában. Említi még azokat a javaslatokat, amelyek nem vezetnek szociális dömpinghez, tehát amelyek megnyitják a szolgáltatások piacát, de nem vezetnek dömpinghez. A parlament tehát ezt a véleményt fogalmazta meg. Ezt kérte a bizottságtól. Nem szeretném ismételni a már elhangzottakat, de néhány számadatot azért mondanék, ezek beszédesek. Az a tanulmány, amit az Európai Parlament megkapott 2009. májusában került megrendelésre. Ez egy meglehetősen terjengős olvasmány, de ebben szerepelnek a szociális feltételek a szállítmányozási ágazatra vonatkozóan, és ebben látható, hogy mi volt az éves átlagjövedelem országonként. Tehát itt láthatóak ezek az átlagos jövedelmek. 33 ezer euró Hollandiában, és 12 ezer Portugáliában. Természetesen vannak ehhez képest eltérések az ipar sajátosságainak köszönhetően, de ez a valós helyzet. Mi valójában azt szeretnénk, hogy a bizottság, ahogy azt elvben 2013 végéig meg is kéne tennie, készítsen egy komoly beszámolót a piacelemzésről, a munkakörülmények változásáról és a szociális jogszabályokról, illetve arról, hogy ezeket a jogszabályokat hogyan alkalmazzák. Számunkra természetesen ez nem jelent problémát, mi azt szeretnénk, hogyha a meglévő jogszabályokat alkalmazzák a gyakorlatban, nem pedig újakat találjanak ki helyette. Mindenképpen meg kell oldanunk, hogy ez a piac következetes és egyértelmű módon tudjon működni a munkafeltételek betartása mellett. És ma ez a liberalizáció mellett nem lehetséges, és mi, szociális partnerek, nem értjük, hogy hogy lehet az, hogy egyrészt az Európai Parlament nagyon világos állást foglal, egy másik oldalról a parlamenti képviselőknek megvan a maguk álláspontja, a tagállamoknak is, és a bizottság továbbra is azt mondja nekünk, hogy az egyetlen megoldás a liberalizáció. Mi nem támogatjuk a liberalizációt, szeretnénk, hogyha jelenlegi szabályokat jobban alkalmaznák, és a bizottságnak itt választania kell. Egyrésztről készíthet fehér könyvet a közlekedés, fenntartató közlekedés jövőjéről, másrészt pedig kimondhatja, hogy szállítmányozhatunk Európában, ahogy akarunk, annak semmilyen következménye nem lesz. Vannak olyan forgatókönyvek, amelyek el, ideig vezethetnek minket, a mi dolgunk, hogy ezen változtassunk. Elnök úr, mindjárt befejezem, de még egy valamit mondanék. Egy létfontosságú kérdés számunkra, hogy ma nem a szabad mozgást látjuk Európában, hanem azt, hogy a Fülöp-szigeteki sofőrök szabadon jöhetnek Európába és dolgozhatnak itt, és számomra ez problémát okoz. Köszönöm. Thank you very much. Next. Köszönöm szépen. A Nemzetközi Közúti Dolgozók Szakszervezete. Nilsen úr, az ERU gondolom, hogy tudják, a busz, taxi és kamion sofőröket tömöríti a világszerte, illetve a 27 EU tagállamban. 80%-uk kisvállalkozó és nem feltétlenül a legoptimálisabb körülmények között dolgoznak. Hallottuk, hogy a kabotás esetében a jelenlegi szabályok nem érvényesülnek teljes mértékben, ebből fakadóan a verseny torzul, a statisztikák félrevezetőek, nem mutatják be a valós képet a kabotásról. Láthattuk, hogy a szabály tisztelő szállítmányozók a tisztességtelen versennyel kell, hogy szembenézenek, olyanokkal szemben, akik kihasználják a kiskapukat szemtanúi vagyunk egy olyan tendenciának is, hogy a több módozatú üzemeltetők az árakat egyre inkább lenyomják. és komoly állami támogatást élveznek. Ez egy nagyon súlyos kérdés, ugyanis a szállítmányozási árakra olyan mértékű nyomás nehezedik, hogy a minőség, a környezetvédelem és a biztonság gyakorlatilag háttérbe szorul illetve a sofőröknek nyújtott feltételek. Nagyon fontos, hogy a versenyképességet megőrizzük, és az egyenlő versenyfeltételeket. A kabotás jövőjével kapcsolatosan megkérdőjelezzük az EU álláspontját, ugyanis a különböző szakpolitikai alternatívák bizonyos mértékig megnyitják a piacot, az indokoltságát megkérdőjelezzük, igazából nem hisszük, hogy a hatékonyság javulás komoly lesz, akár 50%-ot is elérhetnek az üres járatok a kabotás esetében, ez jó vagy rossz. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a piacnyitás, mint ahogy az bizottság javasolta, nem feltétlenül javít a helyzeten, pusztán csak 2%-kal csökkennének az üres járatok. Perillo úr említette, hogy a szociális partnerekként mi alternatív forgatókönyveket javasolunk. Az egyik a status quo, tehát ne, ne legyen piacnyitás, második a jelenlegi szabályok betartatásának fokozása, és egy terv készítése a fokozottabb harmonizáció irányában lezárásképpen, és most próbálom az időt is tartani, úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság, ha lépni akar, és reméljük, hogy ezt a parlament is támogatja, a közúti szállítmányozók munkavállalói képviselő szakszervezetek javaslatát vegye figyelembe, Nem tudom, hogy egy külön javaslattal akarnak-e előállni, szerintem erre nincs szükség. Mi pusztán azt javasoljuk, hogy, illetve azt mondjuk, hogy a hétnapos korlátozás megszüntetésével lehetne a piacot megnyitni. 2004-ben dolgozták át a vonatkozó jogszabályt, és az volt a fő érv, hogy mennyiségi, számszerűsíthető adatokra van szükség. Úgy tűnik, hogy ez az érv a feje tetejére állt. Mi nem hisszük, hogy ez a járandó út. Itt szerintünk a az érvényesítést, a végrehajtást kellene erősíteni. További liberalizációt mi nem támogatunk, ugyanis ma már azt hiszem, hogy joggal beszélhetünk a piac torzításról, az árakra is komoly nyomás nehezedik, és fennáll a lehetősége annak is, hogy az ágazat szakmai színvonala csökkenni fog, és a jövedelmezőségét is alása mindez az ágazatnak tehát nem tudjuk fenntartani a megfelelő feltételeket, körülményeket, és itt nem csak a sofőrök munkakörülményeire gondolunk, hanem a biztonságra is, és ebben nem vagyunk egyedül. Meg vagyunk győződve arról, hogy a szállítmányozókat is terheli felelősség, úgyhogy nekik is vállalniuk kell a döntések következményeit, illetve az ezzel kapcsolatos felelősségeket. Köszönöm szépen. Philip Stokes úr az Eurocontrol Root részéről végezett. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm, uh, elnök úr. Philip Stokesnak hívnak, uh, és uh, a mikrofon sajnos kikapcsolódott control authorities in 14 EU member states. My apologies. The introduction. Elnézést. A 2010-es EU eh, rendelet, eh, eh, amely az kabotást jobban meg, meghatározza, nos ezt üdvözöljük, és mert jogbizonyosságot hoz a rendszerbe, illetve eh, engedélyezi, lehetővé teszi a szabálysértők megbüntetését. Eh, új eh, hazai szabályok létrehozása ebből a szempontból bonyolultnak tűnik, illetve az is, hogy tényleges jogsértések ellen hogyan kell fellépni. Minden tagállamban eltérő a kabotás szabályok betartatásának színvonala, ami azt mutatja, hogy a jelenlegi szabályokat sem sikerül megfelelően betartatni. A szabálysértéseket jelenleg nagyon nehéz bizonyítani, ha csak nem rajta kapják a szállítmányozót. Az első típusú szabálysértés a szállítmányozó azon hibájából származhat, hogy nem tudja a különböző dokumentumokkal igazolni, tehát ez véletlenszerű a hétnapos, illetve a három kabotásos szabályt. Aztán van szándékos szabálysértés, amikor megpróbálja eltitkolni a hatóságok elől a kabotás tényét. Van olyan, hogy egyes kamionok és azok személyzete több hétig egy tagállamban van engedélyek nélkül, ez nem illegális kabotás, ez illegális munkavállalás. Ugyanis egy ilyenhez be kell jegyeztetnie magát az adott tagállamban. Több mint 3000 jogsértést jegyeztek fel hét tagállamból, a legtöbb esetben a pénzügyi szankció az néhány száz eurótól néhány ezer euróig terjedhet. Az alacsony bírságok nem rendelkeznek eltart, elrettentő erővel. Egyes tagállamok lefoglaltak kamionokat. Ez rövid távon elrettentő, de nyilvánvalóan, hogyha jól fizető szerződések eh, jelentkeznek a piacon, akkor a kísértés nagy. Az ECR-nek az eh, a benyomása, hogy eh, nagy a látenciája ezeknek a szabálysértéseknek. A kabotás csak egy olyan szabály, amelyet az ECR-nek be kell tartatnia. Minél hosszabb ideig van egy kamion a telephelyétől távol, annál gyakoribbak a szabálysértések. Emellett, mivel nincs ott a kamion, a kamion karbantartása sem történik meg. Kevesebb pihenőidőhöz jutnak a sofőrök. Nem tudunk hozzáférni a sofőrök eh, munkalapjához sem, és mivel távol van a sofőr, ezért maga a fuvar szervező sem tudja, hogy eh, a szervezett fuvar megfelele a szabályoknak. Minél hosszabb ideig van egy kamion távol a telephelyétől, annál nagyobb eh, a közlekedési balesetek veszélye is. Vannak olyan javaslatrészek, amelyeket támogatunk, bizonyos szezonális csúcsok idején a hétnapos időszak kiterjesztése elfogadható, illetve a három fuvaros szabálya is. Ugyanakkor, hogyha ezek a szabályok hosszabb kiterjesztésre kerülnek, akkor romlani fognak a körülmények. Emellett össze kell kötni a nemzeti nyilvántartásokat, amelyek révén az ellenőrzési lehetőségek javulnak, és így a piac kitágulhat. Köszönjük, Stokes úr. Kuhn úr. Um, uh, Mrs. Ticker. and Mrs. Nagyon szépen köszönöm Pilar, Parillo, Nielsen és Stokes urak bevezetőjét. igen differenciáltan írták le a szállítmányozási piac helyzetét Európában. A kérdésem arra irányul, hogy a szállítmányozási kapacitást kapacitás mennyiben helyeződött át Közép-Kelet-Európába az elmúlt években. Itt vannak egyértelmű jelek, hogy Hollandia, ami korábban egy nagy szállítmányozó hatalom volt, sok mindent a Baltikum, illetve kelet-európai országokba helyezett állt, át, és hogy kristályosodnak ki ezek a szociális hátrányok vagy, vagy problémák? Nyilvánvalóan a pihenőidőt, vagy a fuvarok számát ellenőrizni lehet, de ez mindenféleképpen egy olyan helyzet, amit szabályozni kell a régi tagállamokban is, és ebből fakadnak a feszültségek. És joggal említi, hogy a kabotással hátrányt szenvednek azok a tagállamok, ahol magasabbak a fizetések nyilvánvalóan nagyon nemes a cél, nem akarunk üres járak, járatokat, energiahatékonyságra törekszünk, nyitott belső piacra, de ezek a problémák és az ellentmondások sajnos itt vannak, ezeket nem tudom, hogy lehet megoldani. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich... Äh, Köszönöm szépen. Először is arra utalnék, hogy az, a munkavállalók és a munkaadók között minden esetre az együttműködés reményre ad okot, és remélhetőleg jó jogszabály születik egy ilyen partneri viszonyból. Először is Pariló úrtól kérdezném, és ezt már többen említették, a harmadik országokból foglalkoztatott sofőrök helyzete, akik nem teljesen legálisan vállalnak munkát, ez, ha a legalitásról beszélünk, milyen jogi alapot tudnak megemlíteni, hogyan lehet a szabályokat érvényesíteni. És ami az Stokes úr által elmondottakat, az adatgyűjtést illeti az egyes vállalatok esetében, hogyan lehet adatokat gyűjteni a sofőrökre vonatkozóan, illetve hogyan lehet javítani az adatgyűjtést, milyen további lépések lehetnek. Thank you, Chair. Um... Dibake úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a hozzászólóknak is az információkat. Úgy gondolom, itt mindenki úgy gondolja, hogy az ellenőrzéssel valamit kezdenünk kell, és különösen a csalást végző cégek ellen kell fellépnünk, amelyek már ma is megkerülik a szabályokat. Ez ellen a kizsákmányolás ellen mindenképpen tennünk kell valamit, ebben azt hiszem mindannyian egyetértünk. Két olyan kérdésem van, ami ma, még a mai vita folyamán is meta-szinten maradt. Sokat hallottunk a szociális harmonizációról. Ez alatt mit értünk pontosan? Mit fogunk harmonizálni? Belgium vagy Luxemburg szintjére, harmonizálunk mindent, vagy Bulgária és Románia szintjén. Az is lehet harmonizáció. Lehet, hogy ez az elfogadható szint. Ez egy ö, olyan vita, ami rámutat az egyik olyan konkrét kérdésre, amit ö, kezelnünk kell. Hogyha például azonos minimálbéreket állapítunk meg mondjuk a Benelux államok alapján a bulgáriai vagy romániai munkavállalókra is ezt kényszerítjük rá, akkor ők elveszítik az állásukat, hiszen ennyit nem tudnak kitermelni. Tehát jó lenne, hogyha egy-két-három példát kaphatnék arra, hogy mit értünk ez alatt pontosan. Aztán hallottam hozzászólásokat az iparágban az árak képzéséről, ugyanis az ellátási lánc miatt nagyon nagy nyomás nehezedik a vállalatokra, és a globális válság is lefelé nyomja az árakat. Ezeket tehát figyelembe kell venni. De itt lehet, hogy bizonyos mértékű protekcionizmus is tapasztalható. Ugyanis olvastam azt a jelentést, amiben szomorú történetek vannak, de egy bolgár sofőr azt mondta, hogy egy hónap alatt annyit keres, mint a felesége Bulgáriában négy hónap alatt. Tehát itt az lenne a kérdésem, és ugyanebben a panelben csak az EU 15 országok képviselői vannak, de jó lenne, hogyha erről beszélnénk, tehát a szociális harmonizációról. Tikau asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm az előadóknak a hozzászólásokat, és a bizottsághoz szeretnék egy kérdést intézni, hogyha ma itt délután képviselteti magát. Mik a bizottság szándékai? Jogszabályjavaslatot szeretnének alkotni? Módosítani szeretnék a 1071-es és 1072-es rendeleteket 2011-ből? hallottuk a tanulmányok eredményeit. Az európai fuvarozók nyilvántartásáról beszélünk, de nekem az a benyomásom, hogy a különböző nyilvántartások között nincsen összekapcsolódás. Mit gondol erről a bizottság? A nyilvántartásokat 2012. decemberig össze kellett volna kapcsolni. Bulgáriában olyan rendszer van, amely alkalmas arra, hogy összekapcsolódjon más országokkal. A bizottság 26 szabálysértési eljárást indított azon országok ellen, amelyek még nem készítették el az ilyen nyilvántartási rendszerüket. Ez tehát a helyzet. Válságos helyzetben nekem az a tapasztalatom, hogy 12 tagállam attól fél, hogy mi fog történni a közúti finanszírozásával, és most már 16 másik tagállam is ettől retteg. Láttuk, hogy mi a valóság, és a kabotás liberalizációja a fizetések és a munkahelyek körülményeit úgyis ki fogja majd egyenlíteni. Tehát azt gondolom, hogy itt egy hamis vitát folytatunk. Ezt a vitát olyan félelmek táplálják, amelyeket 15 ország szállítmányozói fogalmaztak meg. Az 1070-es, 1072-es rendelet lehetővé teszi, hogy például Fülöp-szigeteki munkavállalókat szerződtessenek maximum 182 napra. Mind nemzeti, mind pedig közösségen belüli fuvarozás céljaira. Tehát itt csak arra szeretnék rámutatni, hogy a fuvarozó cégeknek milyen félelmeik vannak a régi európai országokban. Mikrofont kérünk. I, I'm not really surprised about this uh, general... Nem lep meg a vita általános iránya. E, önök alapvetően ellenzik a liberalizációt. E, van egy e, rövid távú problémánk, amely lelassítja a liberalizációt, bár nem állítja meg. Ez a túlkapacitás problémája, ugye mennek le az árak, túl sok a kapacitás, nyilvánvaló a nyereségesség fenntartásának nehézség, ez egy közgazdasági tény, de hogyha hosszú távra tekintünk ki, és azt mondjuk, hogy leállítjuk a liberalizációt, és több lesz a korlátozás, akkor ott nagyon csúnya diszkriminációs formák léphetnek életbe, mert valójában két piac fog működni az EU-ban, az EU 15 piac, meg az EU 12 piac. Amikor a szociális harmonizációról és dömpingről beszélek, akkor akkor olyanok az, az árak itt is, illetve a, a, a jövedelmi szintek, hogy egy Dán szakértő költségéből 11 bolgár szakértőt lehet itt is az Európai Parlamentben alkalmazni, tehát előbb a saját házunk táját táján tegyünk rendet. Ezért is vagyok én csalódott, a parlament miatt is csalódott vagyok, nem csak az állítmányozók miatt vagy hosszú távú dolgokban kell gondolkodnunk, a négy szabadságról, az egységes piacról, ezeket komolyan venni, vagy felejtsük el? És Lichtenberg. asszony. Köszönöm. A két kolléga a szociális harmonizációról már szólt, nem csak emiatt, hanem a tagállamok ellenállása miatt is a szociális szabályozásokba történő beavatkozás tekintetében hamisnak tartom. Itt most, ha a kiküldetésre vonatkozó irányelvre gondolunk, vagy más szabályokra, itt a szociális dömpinget kellene korlátozni. Ez nem történik, a tagállamok ellenőrzése nem alkalmas erre, a munkaadók képviselőjét kérdezem, hogy mit tesznek az ilyen visszaélések visszaszorítására, és hogyan tudják megvédeni az állandó munkavállalóikat az ilyen visszaélésekkel szemben. A második kérdésem, nem látom a nevét, de ön említette, hogy a vállalatok akaratlanul nem tudják betartani, vagy nem tartják be a kabotás szabályokat. Pontosan mit ért ez alatt? Ez nem igazán világos. Köszönöm szépen. Szanalova asszony. Amennyiben nincs több kérdés, akkor két-két percben meghallgatjuk a válaszokat, és a tolmácsokra tekintettel nekünk is igyekeznünk kell tartani az időt, hogy ne legyünk rossz munkaadók, úgymond. Tehát Pilar úr két percben, kérem, válaszoljon. Pilar úr először, a Sajnos mikrofon nincsen. Next, Mr. Perillo, ETF. Akkor Perillo úr következik. A problematik... Akkor most gyorsan. A Fülöp-szigeteki sofőrök problémája teljesen jogszerűen dolgoznak az Európai Unióban egy 2009-es irányelv egy tanúsítvány alapján engedélyezi ezt. Névre szóló dokumentumról van szó, Öt évre lehet kiadni az engedélyeket. Brazilok, Fülöp-szigetiek, kínaiak jöhetnek mindenfajta restrikció nélkül dolgozni Fölvet egy sor kérdést egyébként, egy csomó kérdést, erről majd a jogalkotónak kell gondolkoznia. Milyen harmonizáció hangzott el a kérdés? Nos, nagyon egyszerű, adok rá egy példát. Most jelenleg a közép-kelet-európai országok sofőrei hónapokig vannak Nyugat-Európában, dolgoznak ott a Scotch Európai, Parla, Európai Bírósági döntés alapján viszont teljesen egyértelmű a helyzet. E, ugyan annak az országnak a jogát kell alkalmazni rájuk, ahol dolgoznak. Tehát ezt mondja a jelenlegi szabály is, a hatályos szabályokat kell e, betartatni akkor, hogyha a szankciós rendszer és a politikai akarat meg lenne rá. A szankciók sajnos nem elég súlyosak, e, a csalók mivel nem kerül nekik sokba, tudják folytatni a csalásukat. 2%-ra tehető az ellenőrzések száma, 2% a veszteség, ezt meg lehet kockáztatni. Nagyon egyszerű tehát a megáldás ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen a, a piac. A hatályos szabályokat kell betartani. A közép- és kelet-európai sofőrök is azt mondják, hogy jó munkakörülmények között akarunk dolgozni, minden két-három hétbe haza akarunk menni, és nem hat hónapig dolgozni Európában, anélkül, hogy hazamehetnénk. Hogyha ezt elfogadják Európában, ez gyakorlatilag a modernkori rabszolgaság egy formája. Köszönöm. Mr. Nielsen. Köszönöm úr következik. Köszönöm. Volt egy percem, hogy felkészüljek a válaszra. Zile úr, ön további restrikciókról beszélt. Mi a jelenlegi szabályokat akarunk, akarjuk, nem akarunk további restrikciókat. A hét nap és három fuvar szerintünk megfelelő. Tehát ez már önmagában egy jó dolog, vagy nagy dolog. Kún úr említette, hogy nem állnak rendelkezésre adatok, ebben igaza van. Nem állnak adatok rendelkezésre a döntéshozatalhoz. Mi úgy gondoljuk, hogy hitelesebb adatokra van szükség. Azt is gondoljuk, hogy ha a további liberalizáció irányába indulunk el, akkor a jelenlegi helyzet romlani fog, Volt egy kérdés Debaker képviselőtől, az árakra nehezedő nyomással és szociális körülményekkel kapcsolatban. Igen, valóban nehéz. Hallottuk ezt eh, a parlament oldalról, de azért mégis találkoznunk kell félúton. Valakinek, eh, valakinek az elvárásaiból, egyeseknek az elvárásaikból engedniük kell, másoknak eh, emelni. Nem csak a bérekről van szó, eh, hanem az adókról is. Vannak olyan országok, ahol sokkal nagyobbak az adók, magasabbak az adók, mint más országokban. Tehát így az egész csomagba kell közelebb eh, hoznunk az álláspontokat. Árképzés nyomás eh, gyakorlással azt gondolom, hogy itt az egyetemleges felelősség szabályát kell bevezetni, tehát aki a döntést hozza, az egyetemlegesen felelős, amikor ezt így döntenek, akkor legyen nyomon követhető az, hogy kihozta a döntést, és azt hiszem, hogy Lichtenberger asszony említette, de nem biztos, hogy nekem mondta, hogy ez azt jelenteni, hogy nem kényszerül egy fuvarozó olyan döntés meghozatalára, amelyet nem akar meghozni. Nem akarjuk a szabályokat, nem akarjuk a szabályokat megszegni, de hát vannak olyan kisvállalkozások, amelyek egy-két kamiont üzemeltetnek, és ebből él az egész család. Persze nem szabad megengedni, de mégis a nagy szállítmányozók alvállalkozóként alkalmazzák a kicsiket, ezért mondom azt, hogy gyakorlatilag a nagy cégek rontják a helyzetet, és ez pedig egy veszélyes állapot. Köszönjük. Pilár mégis akar két percet. Lehet, hogy azért, mert hallott valamit. Stokes úr is megkapja a maga két percét. Két dologra térnék ki, az egyik az adatgyűjtés. A nekünk nyújtott adatok körét a jogszabály határozza meg, szerintünk nem teljesen pontosan, vannak, vannak értelmezési problémák. A digitális tachográf a jelenlegi formájában nem fog segíteni nekünk a kabotás szabályok betartatásában. Valaki rákérdezett arra, hogy mégis mit értettem az alatt, amit mondtam. Nos, a kabotás szabályokat véletlenül, tévedésből is el lehet követni. A tapasztalat ezt mutatja a cégek ezt mondják, a sofőrök ezt mondják, hogy véletlenül, sajnos ez a valóság, ezt mondják, Nos, e, ugyanezt mondják e, a 261-es rendeletről a légi szállítmányozók is, amit önöknek mondanak a közúti szállítmányozók. Ez furcsa. Akkor most megkaptam a két percemet, ugye? Tényleg csak kettőt. Nos, nem teljes liberalizációt akarunk szabályozás nélkül, e, lépésről lépésre akarunk odáig eljutni, de most akarunk elindulni ezen az úton, a liberalizációs folyamat e, fokozatosan akarjuk végigvinni, e, és először a harmonizációval kezdenénk, mégpedig a létező szabályok harmonizációjával, erről beszélünk. Mi tényleg úgy hisszük, hogyha most elindulunk ezen az úton, akkor a rendszer jobb lesz. Ami az egyetemleges felelősséget illeti, nem azt mondom, hogy ellenezzük, persze, de nézzük meg, hogy hogyan fog működni. Attól tartunk, hogy a mi, os, mi hátunkon csattan az ostor, de mi nem támogatjuk az illegális gyakorlatot természetesen. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy a cégek, a szállítmányozók hogyan adnak tájékoztatást a munkavállalóknak a kiküldött munkaadókról szóló irányelvről. Mi a társ vállalkozásainkat tájékoztatjuk, hogy mit tehetnek meg, és mit nem tehetnek meg. Együttműködünk a svéd igazságügyminisztériummal és a rendőrséggel is ebben. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, nem a Hollandia a legnagyobb szállítmányozó ország, hanem Románia, mondta valaki, de ez nem a kabotás miatt van. A legalacsonyabb munkaerő költség irányába mennek el a szállítmányozók, a terminál munkavállalók Romániában kevesebbet keresnek nyilván, mint Hollandiában, és ezért változik így a helyzet. Well, thank you all very, very much. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm szépen mindenkinek, nagyon érdekes volt ez a vita. Azt sosem értem, amikor az emberek azt mondják, hogy nem tudják, eh, mit jelent a szociális harmonizáció. Értem, hogy ezzel probléma van, de ennek emelkednie kell eh, úgy tűnik, hogy az, az a senkinek nincs problémája, amikor a szociális harmonizáció csökken, most pedig inkább mélyrepülésben vagyunk ahelyett, hogy emelkedne ez a harmonizáció. Végül pedig az utolsó megjegyzésem az lenne, hogy három alapelv van az Európai Unióban. És ezt nagyon sok tagállam már elfelejtette. Először itt van az áruk, a szolgáltatások és az emberek szabad mozgása. És mi van ehelyett? Olyan tagállamok, amelyek folyamatosan megpróbálják ezt akadályozni. A saját hazám is pontosan ugyanezt teszi jelenleg a személyek szabad mozgásával. Ez már a múltban is megtörtént, de ez egy alapvető elv, hogyha megnézzük az Európai Uniót. Általában szeretem mindenért a tagállamokat hibáztatni, de azt kell mondjam, hogy általában ők is okozzák a problémát. Nagyon örülök, hogy egy hatóság is elmondta, nekünk ma, hogy nekik is problémájuk van. A repülésbiztonsági hatóság a 261-es rendelettel kapcsolatban annyit tud csak tenni, hogy a pilótákat bünteti. De akárhogy is, köszönöm szépen Pastori úrnak, Frizoni asszonynak, illetve a panel négy tagjának. Nagyon érdekes volt ez a megbeszélés lesz most még gondolkodnunk, hiszen őszintén megmondom, hogy én nem tudtam, hogy ennyire rossz a helyzet. Most már tudom, és úgy gondolom, hogy ezzel még majd foglalkozunk kell. Tehát köszönöm szépen mindenkinek. A képviselőket pedig emlékeztetném arra, hogy a következő ülésünk május 6-án hétfőn lesz, 15 órakor. Akik pedig északnyugat Írországot fogják felkeresni jövő héten, azokat nagyon szívesen látom önöket Európa egyik legszebb régiójában. Az elnök kedvesen megköszöni a tolmácsok munkáját, köszönöm szépen mindenkinek.